Good afternoon, colleagues. Uh, in a moment we... Jó napot, kedves kollégák! Nem sokára megkezdjük a meghallgatásunkat a fegyverek beszerzésével kapcsolatos és birtoklásával kapcsolatos ellenőrzésé, ellenőrzéséről. Előtte fogadjuk el a napirendet. A 21-es napirendi pontunk a szobeli kérdés elfogadása a rövid a CIA és a kínzással kapcsolatos Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló állásfoglalás nyomon követését elhalasztottuk. A gél és horvát nyelven nincs tolmácsolás, ma ez még a másik bejelentésem. Akkor remélem, hogy a koordinátorok ajánlásait el tudjuk fogadni, az előadók kinevezése az ECR képviseletében Jussi Hállá kapja az Európai Úti Okmányok biztosításáról szóló anyagot harmadik országbeli állampolgárok részes, részére. Monika Makovei a külső határokon meglévő releváns adatbázisok ellenőrzésének megerősítéséről szóló téma előadója. Timothy Kirkhope szintén az e LCR részéről az cserével kapcsolatos jelentés előadója. Ez az ecris foglalkozik, harmadik országbeli állampolgárok és az európai büntetőjogi információs rendszer a téma, végül pedig én jó magam leszek a stratégiai együttműködés témájában az előadó Brazília és az Európol között. A koordinátorok ajánlásait megtalálják az ülés dokumentumai között. Kérem, hogy emlékezzenek arra is, hogy holnap 10 órakor szavazunk, tehát mindenki hozza a szavazókártyáját magával. Tehát akkor következik a jegyzőkönyvek jóváhagyása. Január 15, január 11, december 10, június 8 és 29, június 4, 2015-ről van szó, május 26, április 23, április 13 és 14, ez is 2015, tehát ezeknek a jegyzőkönyveknek a jóváhagyását kérem, hogyha senkinek nincs ellenvetése az ülés végéig, akkor ezeket jóváhagyottnak vesszük illetve ha most nincs ellenvetés, és akkor kedves kollégák, rátérhetünk a napi rendünk négyes pontjára, rövid meghallgatás a fegyverek megszerzésének és tartásának az ellenőrzéséről és megkérem azokat a kollégákat, hogy akik itt voltak az első eszmecserén ebben a témában, ez egy nagyon fontos téma, figyeljenek, ugye nagyon jó minőségű eszmecserét folytattunk. A Libe szakbizottságban szinte szakértők ülnek, nagyon is hozzáértő kollégákról van szó, és nagyon jó minőségű eszmecserét folytattunk az első alkalommal, igen jó benyomást tettek rám az akkor elhangzottak. Remélem, hogy ma is ilyen gyümölcsöző eszmecserés sikerül lefolytatni. Az 55-ös szabály értelmében szeretnénk garantálni, hogy az IMCO szakbizottsággal jól tudjunk együttműködni. Tehát akkor további késlekedés nélkül szeretném a két vendégünket bemutatni. Michael Dempsey, aki és, és René Büvé, aki az orvosi tesztek és az engedélyezés szakértője. Őt is sok szeretettel üdvözlöm, és Michael Bernstein pedig a Német Szövetségi Rendőrségtől érkezett. Nos, tehát kollégák, egy rövid bevezetés. Mondom még egyszer az eszmecsere, a korábbi eszmecsere okán sokan ismerik már a témát, de szerettem volna annyit elmondani, hogy mi a LIBE szakbizottság feladata a témában. Tehát az Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottság a fegyverek hatástalanításával, átalakításával foglalkozik, a terrorista tevékenység esetén, illetve az adatvédelemmel is. Ugye a bűnözők és a terroristák is több módon tesznek szert fegyverekre, kihasználják a jogi kiskapukat, és ezzel foglalkozni kell, egyszerű és hatékony szabályokat kell bevezetni az eddig meghozott lépések ellenére a tűzfegyverekkel elkövetett bűncselekmények száma továbbra is magas Európában, és a Charlie Hebdo támadás 2015-ben bemutatta, hogy vannak hiányosságok a megvalósításban nemzeti szinten. Hogy konkrétan mik ezek a hiányosságok, és mit kell tennünk, ez ugye ennek a szakbizottságnak az asztala, és már részletesen beszéltünk róla a korábbi eszmecserén. A Libe szakbizottságban eh, Bodjó Valéro az előadó, a téma előadója, a véleményt tehát ő fogja készíteni, Bodjó Valéro úr, és az eljárási szabályzat 55-ös pontja értelmében az IMCO szakbizottsággal együttműködünk. A meghallgatást először tehát Valéro kollégával kezdjük. Meg is kérem, hogy rögtön foglalja össze a lényeget, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit később értem ide, de nagyon örülök annak, hogy megvitathatjuk erre az irányelvre való javaslatot. Mindenki tudja, hogy a tagállamokban igen élénk vita zajlik erről az irányelvről, illetve a módosításokról, mert nem tudjuk pontosan, hogy a bizottság mit is akar mindezzel elérni. Remélem, hogy sikerül kideríteni ezt, az, hogy pontosan milyen fegyverekről beszélünk, és hogy milyen egészségügyi vizsgálatokról van szó. Nem szeretnék túl sok időt elvenni most a szakértőktől. Azt, azt hiszem az lenne a legjobb, hogyha először a szakértőket hallgatnánk meg. Őket ezért hívtuk ugye meg, hogy adjanak választ ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen, nagyon szívesen megteszem ezt. Megváltoztatjuk akkor a sorrendet. Semmi gond ezzel, jó? Nagyon rugalmasak vagyunk. Tehát akkor következhetnek először a szakértőink. Nos, akkor egy picit megfordítjuk a sorrendet. Ez rendben van önökkel? Tehát az előadók és társelőadók, előadók, majd a végén következnek. Először meghallgatjuk önöket. Először is Benstein úr következik a Német Szövetségi Rendőrségtől, aki a Wiesbadenben dolgozik, aki a tűzfegyverek szakértője, a hatástalanítással foglalkozik, a regisztrációval, engedélyezéssel, és azt is tudja, hogy hogyan lehet tanúsítványt kiadni a tiltott fegyverek tartására vonatkozóan, kivételes esetekben, és a tudományos fejlődést is nagyon követi, tehát abszolút a legfrissebb információkat tudja nekünk átadni a fegyverekkel kapcsolatban, parancsoljon. <clears throat> Először is jó napot kívánok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt szólhatok Önök előtt. Nem is annyira egyszerű ez, mert tulajdonképpen senkinek nincsen elképzelése arra vonatkozóan, hogy mivel is állunk szemben, hogyha ez az irányelv tényleg életbe lép. Ugyanis a különböző tiltott tárgyak bankokkal a kapcsolatunk és a tapasztalatunk az elmúlt tíz évben azért úgy nő, de engedjék meg, hogy inkább megkezdjük ezt a az előadást fölöttem már látható, van egy olyan irányelv, ami szerint az automata fegyvereket be kell tiltani, amennyiben azokat fél automatává alakítják át, és aztán a B7-ből B A7 felé úgy tűnik, hogy a félautomata hosszú fegyvereket is, lőfegyvereket is, teljesen mindegy, hogy milyen célra használva, de amelyek hasonlítanak külső megjelenésüknél fogva az automata fegyverekre, azokat is tiltsuk be. Hát ez már felveti, felveti azt a kérdést, hogy mi számít automata lőfegyvernek. Ez a fogalom, hogy automata lőfegyver, egy eléggé vitatott jogi terminus, amit pontosítanunk kellene. Ugorjunk át Németországba, vagy akár a teljes euróra, és azt az axiomát is felállíthatnánk, hogy amennyiben életbe léptetnék a B7-től A7-ig terjedően a az elvet, akkor gyakorlatilag Európában az összes lőfegyverbetétásra kerülne, hiszen mindegyik úgy néz ki, mint az automata lőfegyver. No, 72-től 2003-ig Németországban hasonló előírás volt érvényben, ott is tiltva voltak azok a lőfegyverek, amelyek az automata fegyverek benyomását kelthették, azaz háborús fegyvernek tekinthették őket. A második világháborúból származó fegyvereket vették annak idején alapul, és a Bader Meinhof csapat, illetve hát a, a, a Róta Armé frakción terrorista szervezettől való tartva indultak el ezek a ö, tiltakozások és ezek a tilalmak, hiszen ezeket a fegyvereket használtak annak idején a merényleteik során. No, itt egy példa arra, hogy hogyan is nézne ki egy háborús fegyver. Ugye látszanak itt az egyes részletek, ugye megvan a, a tompító, megvan a e, tölténytár, a pisztoly, foggantyú, a hűtőborda, és hát a ránézésre ez úgy néz ki, mintha egy automata fegyver lenne, ezért be is kell tiltani. De még egyszer mondom, hogy itt az összbenyomás volt, amit az ember kapott, ha ránézett egy ilyen fegyverre, és hogyha legfelül megnézik itt a három fegyver közül azt a fegyvert, amit látnak, ez a 30 M2-es, az amerikai hadseregből származik a második világháborúból, és ez egy teljesen automata fegyvernek minősül. Alatta középen látszik egy 30 M1-es, ugyancsak az amerikai hadser, hadseregből, de ez csak félautomata. A középső azonban gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a fölötte ábrázolt fegyver, ezért Németországban külső megjelenési jegyeinél fogva betiltották. Kozmetikai kozmetikázással próbálták egy kicsit emelni a fényét, ha úgy tetszik ennek a fegyvernek, de kevés sikerrel történt ez. A legalsó fegyver egyébként a civil piacra készült, az amerikai piacról származik, Marlin Ranch Rifle névre hallgat, ami gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a 30 M2-es, és éppen ezért 2003-ig Németországban nem is volt engedélyezve. Na most, hogyha végig gondoljuk, hogy hogy is néznek ki Európában elő fegyverek, akkor megerősíthetem, hogy azok a fegyverek, amelyek tényleg annak tűnnek, akkor azok betiltásra kerülnek. Na most, Kalasnyikov. Bizonyára emlékeznek, hogy a párizsi mereindetek során kalasnyikovakat alkalmaztak, és a legfőső itt ábrázolt fegyver, ez annak is minősül. Az alatta lévő fegyver az NDK-ból származik, és ez egy vadász fegyver. Egyébként a Kalisnyikovnak a technológiájára épül, de föltehetném a kérdést, hogy önök szerint ez hasonlít, ez a két fegyver? Hogyha a fő, az első előső vagy a hátsó részét az ember letakarja, akkor azt mondják talán, hogy igen, de összességében hasonlítanak? És miután ez ennyire kritikus kérdés, az alsó fegyvert gyakorlatilag kitalálták a fémdoboz gyártók annak érdekében, hogy a háborús fegyver benyomását elvegyék. Hozzáteszem egyébként elég csúnya megjelenésű ez a fegyver. So würde man sich jetzt bei diesen beiden Bildern, würde man sich vorstellen. Na most a mostani két kép láttán azt gondolom, hogy sokan mondják, hogy igen, ez a, az elképzelésünk a modernkori fegyverekről, az FNH Scarlight a felső, az alsó pedig a Heckler és Koch HK416-os fegyver, ami modern háborús fegyvernek számít. Elképzelésünk szerint. Hát akkor ezt be kell tiltani, nem? Nos, a tény az az, hogy a háborús fegyverek itt a modern körben ilyen formában is megjelenhetnek, tehát itt már nincsen tölténytár, nem feltétlenül látszódnak a hűtőbordák. Az előbb egyébként elfelejtettem mondani, hogy Németországban olyan tárgyak és fegyverek is betiltásra kerültek, amelyek ugyan nem voltak képesek lövésre, de azt a benyomást keltették, hogy képesek arra. Ha most megnézik ezeket a fegyvereket, hát akármelyik fúró is betiltásra kéne, hogy kerüljön, hiszen ezek is veszélyes benyomást keltenek. Na most annak idején ezt az előírást beszüntették, ami alapján a veszélyesnek tűnő eszközöket be kell tiltani. Ennyi volt az előtörténet. Azt tudjuk, hogy Párizsban olyan fegyvereket alkalmaztak, amelyek korábban patron kilövő fegyverként használtak, de aztán átalakították őket 2015-ben, de voltak olyan revolverek és puskák is, amelyeket a 40-es, 50-es években használtak. És Kalasnyikovot is alkalmaztak, volt Jugoszláviából, amelyeket ilyen akusztikus fegyverek kialakítottak át. Ezt tudjuk. Amit viszont nem tudunk, az az, hogy milyen típusú fegyvereket használtak novemberben, tavaly Párizsban. A modelleket ismerjük ugyan, sőt a fegyverek számát is ismerjük, azt azonban nem sikerült kiderítenem, hogy ezek eredeti fegyvereke, amelyek valamilyen módon eltűntek, akusztikus fegyvernek minősülő fegyverek voltak, esetleg olyanok, amelyeket deaktiváltak, mert csak dekorációs célokat szolgáltak, és újraépítették őket, ezt nem tudjuk. És pont azért, mert nem tudjuk megerősíteni ezt, tulajdonképpen az az utalás, hogy ezek a fegyverek átalakításra kerültek, vagy alkalmazták egyáltalán őket, ez nagyon sok kérdőjelet vett föl. Úgyhogy akkor tényleg el kell ítélni egy sor lőfegyvert, miközben nem is tudjuk, hogy ezek a fegyverek tényleg ott voltak-e a tett színhelyén? Hiszen miről is van itt szó? olyan helyről szerzik be, olyan forrásokból a fegyvereket, amire mi nem is gondolunk, és amiről fogalmunk sincsen. Tehát ennek nem tudunk utána menni. Stichwort Deaktivierung. No, hát akkor a deaktiválás. Németországban az a mondás, hogy csak azt nem szabad forgalmazni, amit normál használatú eszközökkel nem lehet visszaállítani. Tehát úgy ugye van a már tönkrement, roncsnak számító és a használhatatlan eszköz, de nagyon sok esetben mindent megtesznek azért, hogy ezeket az eszközöket ugye újra használatba le, lehessen állítani. Általában azért nem a normál halandó ember képes arra, mert nincs meg a megfelelő eszköztára ehhez, de a filmiparban dolgozók, vagy akár a fém doboz előállítók ezeknek birtokában vannak. Nos, hogyan lehet átalakítani ezeket a fegyvereket? So. Ja, leider ist meine Zeit um. Sajnos letelt az időm, de amennyiben vannak kérdéseik, természetesen nagyon szívesen válaszolok ezekre, föl fogom őket írni, Szeretném először is megköszönni a figyelmüket, és akkor vissza is adom a szót. Thank you very much, Mr. Benstein. They will Köszönöm szépen, Benstein úr. Abszolút biztos vagyok benne, hogy lesznek kérdések, mert nagyon-nagyon érdekes volt az előadása, és szeretném, hogy legyen uh, interakció, legyen eszmecsere. Nagyon megköszönjük a megjegyzéseit és szakértelmét ezen a területen, és rátérünk rögtön a következő pontunkra, a kérdés és válasz részre. Kérem, hogy mindenki jelezze, aki szólni kíván. Az előadókkal kezdjük. Valero asszony ugye az előadó, és Korácsa Bírt az árnyék előadó, utánuk pedig következnek a többiek. Tehát parancsoljon Valero asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon érdekes volt ez az előadás, meg kell, hogy mondjam, és sokkal könnyebb így kiderítenünk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami működhet, és különösképpen az érdekelt engem, ugye, hogy minden nézhet ki úgy, mint lőfegyver, vagy tűzfegyver. Hogy lehet az, hogy mondjuk valaki legálisan vásárol egy fegyvert, talán gondoljunk Brivikre, aki a norvég mészárlás elkövetője volt. Egy vadászfegyvert vásárolt, megvette a tölténytárat, megvette a töltényeket, illegálisan persze, és a legális lőfegyverbe tette be ezt az illegálisan megszerzett tárat és illegálisan megszerzett töltényeket. Hogyan lehet akkor ez ellen fellépni, akkor most mi, mi a legális, mi az illegális, és az is érdekel, hogy mennyire könnyű mondjuk nyomon követni egy ilyen lépést, illetve azt is, hogy hogy lehet a hatástalanítás után mégiscsak működőképessé tenni egy lőfegyvert. Biztos vagyok benne, hogy ez lehetséges, ugye? De hogy tudjuk ezt után követni? Hát nyilván a terroristák is online, az interneten tanulták meg, hogy hogyan lehet a hatástalanított fegyvereket újra működőképessé tenni tehát engem érdekelne ez, hogy most akkor mi van akkor, hogyha megvan egy fegyver, de hozzáadják az illegálisan megszerzett töltényt, erre a töltényeket, stb. Tehát ez nagyon érdekelne. Thank you very much for... Köszönöm, hogy röviden fogalmazta meg a kérdését, mert nagyon sokan kívánnak szólni. Ez a lista, a hozzászólók listája itt előttem, nagyon sokan mindenki a teremben kérdezni szeretne. Mondtam tehát, hogy elég nagy intézmény vagyunk, és nagyon sokakat érdekel ez a téma. Tehát, Korácabét asszony nincs itt, úgyhogy Fox úr a néppárt árnyék előadóját akkor képviselje, parancsoljon. seem to have interpretation. Just one second. You okay? You all right? Geht's hier better? Yeah. Úgy tűnik, hogy innen működik, bár nagyon recseg. Ähm, der Melo hoffe, jetzt funktioniert. Na, remélem most már még jobban fog működni. Igen. Más elfoglaltságainál fogva nem tud itt a kollégám, ezért őt helyettesítem, és szeretném elmondani a véleményét, amennyiben megengedik. Azonban angolul tenném ezt, ha nem bánják. A fegyverek tartása és illegális eladása, és aláhúznám az illegális szót. Nos, ez mindig is prioritást élvezett. Tehát a jogos tulajdonlása ezeknek a fegyvereknek a tekintetében az illegális szót szeretném ki, ki á, aláhúzni, és a terrorizmus kontextusában azt hiszem ez, ez az egész kérdésfelvetés is már szinte abszurdnak minősül, hiszen ezek a fegyverek önmeg, önmagukban is nagyon sok esetben ha, hasznos célt is szolgálhatnak, nagyon sokan gyűjtők, nagyon sokszor gyakorlatilag az emberek magukat védik meg ezekkel a fegyverekkel, és akár rekreációs tevékenységnek is tekinthetünk, és ennek hosszú története van. A terrorista merényletek során nem a legálisan engedélyezett fegyvereket alkalmazzák, ennek nyilván teljesen egyértelmű okarai vannak, hanem feltáratlan forrásból származóak, és a fekete piaci fegyverek általában olyan fegyverek forognak, amelyeknek az azonosítása is nehéz jogalkotási folyamatban megoldani, nem fogjuk tudni ezt a kérdéskört, a, a, tehát magát a terrorizmus nem fogjuk tudni ezzel megszüntetni, de nem szabad büntetni azokat, akik atléták, sportolók, vadászok, rekreációs tevékenységet folytatók. Foglalkoztatási szempontból nagyon sok olyan európai ország van, amely előállítja a lőfegyvereket, vagy akár a golyókat, nagyon sok ilyen ország van, Ausztria, Németország, Olaszország, és még Dánia is még sorolhatnám. És hát ez is egy olyan ágazat, amely nagyon sok munkahelyet teremt ezáltal. Azt gondolom, hogy ha most itt egy irányévet léptetünk irányba, sokkal több kárt okoz, mint hogy hasznot mutatna, és e, nagyon világosan kellene megfogalmazni a célkitűzést, nehogy az alapvető jogokkal szembe menjen, gondolok itt a tulajdonhoz való jogra. Öt éves licenszet, engedélyt kiadni, ez például egy észszerű határidő lenne, ezeket felül is kell persze vizsgálni, és azt gondolom, hogy a gyűjtők esetében ezeknek a fegyvereknek a nagy része már hatástalanítva van, tehát a túl, túlságosan szigorú ö, intézkedések akár vissza is üthetnének. Olyan rendszerre lenne szükség, amelyben az információkat az egymá, a, egymás között a tagországok ki tudnák cserélni. Nyilván a fegyverek szállítására is gondolok itt, amikor egyik országból a másikba kerülnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most már le szeretném zárni a hozzászólók listáját. A szocialista árnyék előadója Kaufmann, Szilvia Kaufmann, aztán Hau Döpré úr, Thomas Trzaskowski, Mr Lopez Aguilar, Ms Winberg, Anna Gomez, Ms Fionn, Mr Batten, Mr Voigt, uh, Lorenz, Mr Voigt, Ms Stevens and Mr Radev, and I'm going to close the list. Ezzel tehát lezárom a hozzászólók listáját, mert túlságosan hosszú lesz, egész egyszerűen nem férünk be az időbe. Jó. Na, lezártam ezzel a listát és kérem, hogy támogassanak, hogyha bárki még besétál a terembe és hozzá akar szólni. Most akkor Szilvi Ivan Kapman következik a szocialista képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, és Benstán úrnak is köszönjük ezt az expozét. Egy sor kérdésem van, de igyekszem majd csak egy pár dologra koncentrálva kérdezni. Az egyik ezek közül. Ugye a tiltott fegyverek, lőfegyvereknek a listáját kívánjuk most hossz, ö, még hosszabbá tenni, az A kategóriába ser, ö, soroltakat, azokat, amelyek félautomata fegyverek, de éles lőfegyvernek néznek ki, átalakíthatók automata fegyverré, illetve azokat az az automata fegyvereket, amelyeket már hatástalanítottak. Nincs ugyan róla elképzelésem, de esetleg hozzávetőlegesen Németország EU vonatkozásában nehéz megmondani, de megpróbálná, hogy hány fegyver vagy ilyenfajta átalakítás érinteni, tehát hány embert érint, illetve hány fegyvert érint ez az új irányelv. Én egyébként magát a módosítást észszerűné tartom, mert a hatástalanítási sztenderdek az EU-ban eléggé szerteágazóak. Ezekkel a sztenderdekkel kapcsolatban mondanál még pár szót hiszen a hatástalanítás egy pár országban úgy tűnik, hogy nagyon csekély, és hát ezért aztán egy félautomatát, egy teljes körülön automatává tett fegyverré varázsolni, hát viszonylag egyszerűnek tűnik. A bizottságnak van egy javaslata a fegyvereknek a jelzését illetően. És úgy tűnik, hogy itt csak egy fontos elemét kellene jelölni a fegyvernek. Ön nem gondolja úgy, hogy esetleg az összes fontos elemét egy, egy fegyvernek jelölni kellene? Hiszen ez a nyoma, a visszakövetés, a visszakövetés nagyban megkönnyíteni egy-egy bűncselekmény alkalmával, annak felderítése kapcsán. Aztán az előbb itt a diák prezentálásakor elmondta és be is mutatta, hogy szemmel láthatólag nem megkülönböztethetőek a félamata és az automata fegyverek, és az SRS fegyverek esetében Sajnos az a helyzet, hogy ezek nagyon szívesen kerülnek alkalmazásra. Tehát ezeket a fegyvereket, amelyek nagyon magas potenciállal vannak jelen bűncselekmények elkövetésekor, nem kellene ezeket is kötelezően bejelenteni, illetve jelölni, jelöléssel ellátni? Yvonne, Megköszönöm Szilvi vannak, és Ela Ahó következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm ezt a kiváló előadást Pánstein úrnak. A hasonlósági feltételeket már több országban kipróbálták, Németországban is, ahogyan elmondta, és az USA-ban is. Az Amerikai Egyesült Államokban volt egy szövetségi tilalom 94 óta, 94-től 2004-ig és ezeket a fegyvereket olyan puskáknak minősítették, amelyeknek félelmetes elemeik vannak, ha fogalmazhatok így, és természetesen volt egy olyan ágazat, amely az úgynevezett kozmetikai jellemzők nélkül elkezdett fegyvereket gyártani. Hogyha a bizottság javaslata egy elég furcsa, vagy kicsit őrült helyzethez vezetne, akkor oda juthatnánk, hogy nagyon drága fegyvereket hatalmas költségveszteséggel tennének tönkre, és utána az emberek elmennének a fegyverboltokba, megvennék ugyanazokat a fegyvereket, ugyanolyan képességekkel, de a betiltott úgymond szépészeti elemek nélkül. a bizottság állításai nem igazak a tekintetben, hogy az irányelv a sportvadászokat nem befolyásolná. Ugyanis a B7-es lőfegyvereket használják a sportlövők, és ez az egyik leggyorsabban fejlődő sportág Európában és az egész világon tulajdonképpen. És még egy dolog, az Európai Bizottság a weboldalán egyértelműen, egyértelműen megfogalmazza, hogy a félautomata lőfegyverek, amelyek nagy tárképességűek, még mindig engedélyezhetőek, akkor, hogyha nem hasonlítanak az automata lőfegyverekre, és ez teljes ellentmondásban áll a javaslatukkal, mert ott azt mondják, hogy a B7-es fegyverek azért veszélyesek, mert egyszerre sok töltényt lehet beléjük tenni, és hogy ez egy nagyon jó ok arra, hogy betiltsuk őket. Ami pedig a bűncselekményekkel kapcsolatos adatokat illeti, a B7-es fegyverek valószínűleg a legkevésbé problémás kategóriát jelentik már, ami a civil kezekben lévő fegyvereket illeti, mert ritkán használják őket bármifajta bűncselekmény elkövetésére. A bizottság javaslatát olvasva az a benyomásom, hogy azért akarják csak ezeket betiltani, mert úgy érzik, hogy veszélyesnek néznek ki, félelmetesnek néznek ki ezek a fegyverek. Köszönöm szépen. Megköszönjük, és köszönöm, hogy röviden fogalmazott. Nem felejtettem el a bizottságot sem. Azt akartam megkérdezni, hogy kétszer kívánnak szólni, egyszer most, és egyszer a végén, vagy pedig inkább a végén összefoglalni az egészet. Lehet, hogy talán jó lenne, mert akkor az összes kérdést hallják, amit a képviselők föltesznek, és akkor arra is tudnának reagálni, az nagyon sokat segítene nekünk. Jó? Tehát akkor a, az orvosi vizsgálatok és egyebek után kérném a bizottságot, hogy szóljon. Megköszönöm Ála Áholnak, és Döpré úr következik. Uh, merci, monsieur président. Köszönöm uh, elnök úr, és köszönöm Berstein úrnak is azt a világos beszédet, amit tartott egy korábbi alkalommal már volt a lehetőségem arra, hogy a javaslattal kapcsolatban kritikát fogalmazzak, meg négy kérdésem van. Bernstein úr azt mondta, hogy a terroristák, akik meg akarnak halni, azok meg fogják találni a fegyvereket bárhol is, de nem a normál piacon keresik majd. Nos, a kérdés, ismeri olyan esetet, ahol a terroristák eh, olyan fegyvert alkalmaztak, amelyet normál piacon, tehát legális piacon szereztek be. Második kérdés. Eh, a bizottság kicsit furcsa eh, indoklásában azt olvastam, hogy a jelenlegi jelenlegi jogszabálytervezet a gyűjtőkre is alkalmazandó, mert megállapítatott, hogy a fegyverkereskedelemnek egy lehetséges forrásai, tehát lehetséges forrásai a fegyverkereskedők, a fegyverkereskedelemnek a, a gyűjtők. Ismere olyan esetet, amikor is a terroristák olyan fegyvert alkalmaztak, amely korábban gyűjtői tulajdonban volt és ön azt mondta, a harmadik kérdés, és teljesen egyetértek, hogy az, az autóm a félautomata fegyvereket újra hatásossá lehet tenni. Komplikált technikával lehet-e, vagy a technológia megengedi ezt könnyen? A negyedik dolog pedig, ami pedig a netes fegyverkereskedelmet illeti, úgy gondolja, hogy lehet-e hatékonyan ezt, kor, e, hatá, e, hatékonyan ezt ellenőrizni. Sem lenne egyszerűbb egyszerűen betiltani a fegyverkereskedelmet az interneten. Köszönöm. Köszönöm. Wimberg asszony helyettesíti a kollégáját, úgyhogy akkor parancsoljon ön következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az információt is, amit a szakértőnktől kaptunk. Azzal kezdeném, hogy persze nyilvánvaló, hogy a menedékérők nagy számban vannak jelen Svédországban. A probléma az inkább az illegális fegyverekkel van, ahelyett, hogy az illegális fegyverek nagyszámú beáramlására figyelnénk oda, mert ezek beáramlanak Európába. Mindenki azt mondja, hogy védenünk kell az EU határait, de se a rendőrség, se a határőrség nem kap megfelelő felszerelést, pedig neki kell küzdeni ezzel a jelenséggel szemben. És most akkor ahelyett, hogy fellépnénk, akkor a legálisan vadászó, svéd vadászokra, illetve sportlövőkre vetjük ki a hálónkat, és ők fogják ezt megszenvedni. Több mint 600 ezer fő van Svédországban, aki fegyvert tarthat, a vadászat azon a hétköznapi életük része, komoly problémája lesz ezeknek az embereknek, és nem lesznek elégedettek egyáltalán, amikor ezt meglátják, és hogyan lehet majd a vadállatok számát megfelelő szinten tartani. A svéd hadseregben is hatás, a svéd hadseregre is hatással lenne ez a javaslat. Felhívták a figyelmünket arra, hogy egész egyszerűen a védelmi képességek miatt szükséges, hogy legyenek civil szervezetek, amelyek tarthatnak félautomata fegyvereket és használhatnak félautomata fegyvereket. Tehát ennek fényében, illetve hogy azt nézve, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a fegyveres erők, szerintünk a balti térségben ez a javaslat nem biztos, hogy az előnyére válna a védelmi kapacitásnak Svédországban. Cipel asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Pestán úr utalt arra, hogy a terroristák a legális fegyverek létét, teljesen függetlenül fognak találni forrásokat, beszerzési forrásokat. Persze meg is fordhat, fordíthatjuk, hogy minél több a legális módon hozzáférhető fegyver, annál inkább megkönnyítjük a terroristák helyzetét. A kérdésem az az, hogy a, a legális fegyverek közül mennyi volt felelős a bűncselekmények elkövetésében, mennyi volt érintett akár gyilkosság során, vagy terrorista Cselekmények során nem nagyon hinném, hogy túl magas lenne ezeknek a száma. Másodszorban, hogyha el, betiltjuk most a különböző fegyvereket, és én úgy értelmeztem az ön kritikáját, hogy nem arról van szó, hogy egyáltalán ne legyenek előírások, hanem ön inkább azt kritizálta, hogy külső jegyeken, külső jegyeknél fogva orientálódik most ez a tilalom, mert ami annak tűnik, azt sem szabadna eladni, hogyha csak nem is, ha nem is olyan fegyverről van szó, amelyeket be kellene tiltani. Tehát a legális fegyverek számát szeretném tudni, kik birtokolják ezeket, hol tárolják ezeket, és a nagyobb probléma az az, hogy miért van egyáltalán illegális fegyver Európában, hiszen ezzel is kereskednek itt, és szerintem ez a valós probléma, hogy ezt nem tudjuk kézben tartani. Ezeknek a fegyvereknek a behozatalát és, és a velük való illegális kereskedelmét. Ezt nem tudjuk itt az EU-n belül kontrollálni. Úgyhogy kicsit az a benyomásom ebből a vitából, hogy az a szándékunk, hogy helyesen cselék, cselekedjünk, de ezzel az irányelve gyakorlatilag csak adminisztrációs terhet fogunk kreálni, nem azt szolgálva, hogy a terroristák vagy a bűncselekményeket elkövetni szándékozók ne jussanak fegyverhez. Köszönöm. Mr. Cserovsky, please. Cserovsky úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is Bertagy úrnak köszönetet mondok, mert kiváló volt az előadása. Nagyon sok a kérdés még mindig. Én egyébként magamnak is feltettem ezeket a kérdéseket az elmúlt hetekben és hónapokban. Az első kérdésem önhöz a következő. Tudják-e, hogy az Európai Unióban hány személy tart legálisan fegyvert, és közülük hányat érintene ez a rendelet? És a második kérdésem, csatlakozom kollégámhoz, mi lehet mindennek a pénzügyi következménye? Tehát ki tudják ezt számolni az Európai Unióban, hogy mivel jár mindez pénzügyileg? És aztán még egy kérdés, az Európai Bizottság milyen véleményen van? Bizonyos fegyverek a bizottság szerint átkerülhetnek a fekete piacra? Melyek azok a fegyverek, amelyek a fekete piacra kerülnek az irányelv bevezetése után? És ön gyakorló vadász, illetve használja a lőfegyvert. Mi az ön véleménye? Például a Balkán térségben nagyon sok fegyver van, amely még mindig az emberek padlásán, a házakban található, nagyon sok civil tart magánál fegyvert. Tehát mi a vélemény azzal kapcsolatban, hogy betiltsuk az internetes fegyverkereskedelmet. Ez is érdekelne. Mert például a cseh köztársaságban, ha valaki fegyvert akar vásárolni, akkor el kell, hogy menjen egy fegyverüzletbe, ezt nem teheti meg a neten. És az is érdekelne, hogy háromdimenziós nyomtatóval fegyvert lehet már nyomtatni, és én ezt láttam, igen, kellemes meglepetés ért tulajdonképpen, amikor ezt láttam, és ez is azt hiszem, hogy veszélyes lehet. Talán el kellene gondolkodnunk az ilyen új fegyverek betiltásáról is. Azt a mindenit mondja az elnök úr, hát most már háromdimenziós nyomtatókkal is készítenek fegyvert. Tana Gomez köves, következik. Hát meg vagyok döbbenve. A párizsi támadások után a saját hazámban, Portugáliában fegyveraukciót szervezett a rendőrség. Pont a rendőrség Elég érdekes, nem? És nagyon sokan azt mondják, hogy persze, így jutnak vissza a piacra a hatástalanított fegyverek. Akkor is, hogyha eredetileg ugye hatástalanítani kellett őket. Azt hiszem, hogy ha tudjuk azt is, hogy a közös álláspont a fegyverek exportjáról gyakorlatilag nem lett figyelembe véve, a tagállamok a végrehajtást gyakorlatilag ignorálták, ez igaziból segít a magyarázatot megtalálni arra, hogy miért vagyunk ebben a helyzetben. Ugyanis az, az európai intézmények gyakorlatilag aktívan részt vettek, a fegyverek elterjedését hagyták a Balkán térségből, illetve még exportáltunk is. Ugye tudjuk, hogy Európában igen nagy számú az illegális fegyverek száma, és Európa pedig exportálja a fegyvereket a világ többi részére. Tehát aztán, és akkor itt vannak még a valódi tömegpusztító fegyverek. Úgyhogy akkor a kérdésem az az, hogy ugye beszélünk a gyűjtőkről, a vadászokról, a sportlövőkről, és így tovább, itt talán rendet kéne tenni, az rendben van ezen a területen, és arról is, hogy terroristák használják ezeket a fegyvereket, és itt pedig nyilván rendet kell tenni, ez világos. A kérdésem az az, hogy az a véleményük, hogy lehetséges ez? Tehát mondjuk, hogyha elkezdenénk egységes jelölést alkalmazni, nyomon követni a fegyvereket, illetve meg lenne az a kötelezettség, hogy a nemzeti fegyvernyilvántartásokat összekapcsolják a tagállamok, akkor tényleg valóban tudnánk itt javítani? Mi a véleménye erről, és mi a véleménye arról, hogy betítsák az internetes fegyverkereskedelmet. Hvala, hvala lepa. Veseli me, da ste z nami. Köszönöm. Örülök annak, hogy eljöttek, eljött a fegyverszakértő. Ugyanakkor nem szóltunk az irányelv fő célkitűzéséről, hogy egyáltalán szükséges-e, és hogy hogyan fogja ez befolyásolni az amatőr lövészek sportolási lehetőségét. A kérdések egy jelentős része a bizottsági javaslat új elemeihez kapcsolódik. Vannak olyan ö, tulajdonosok, akik legálisan birtokolnak fegyvert és vesznek részt vadászatokon vagy lövészeteken, azok lázadásban vannak, nyílt lázadásban vannak. Én magam nem vagyok a fegyverek nagy híve, de azt látom, hogy nem világos a szövege a jogszabály tervezetnek. Egyfelől ugye van a bizottsági anyag, másfelől állandóan arról beszélünk, hogy a terrorizmus ellen lépünk fel, miközben tudjuk, hogy a terrorista támadásokhoz használt fegyvereket alapvetően E, és nagyon nagy mértékben az illegális fegyverkereskedelem biztosítja. A kérdésem tehát e, a következő. E, a, azok, akiket ez a javaslat érint, azok ugye a sportlövészek, a vadászok, stb. És ön meg tudja erősíteni, meg tudják erősíteni azt, hogy ezeket a legális felhasználókat nem fogja behatárolni ez a javaslat. Beton úr, köszönöm. Bernstein úrnak, Bernstein úrnak köszönöm ezt a technikai előadást, és egy kérdésemre válaszolt is, nevezetesen arra, hogy igazándiból senki nem tudja, hogy a párizsi terroristák honnan szerezték be a fegyvereket, hogy azok korábban hatástalanítottak voltak-e, vagy sem. A kérdésem inkább a bizottsághoz van intézve a javaslattal kapcsolatban. Én a választóim közül kaptam például a, a Royal Armory-tól, az Army Museumtól, a War Museumtól kaptam jelzéseket, miszerint ezek a történelmi gyűjteményeket is aláássák ez a jogszabálytervezet, kapnak például a brit hadseregtől fegyvereket, amelyeket az ellenségtől zsákmányoltak, és ezek fontosak ahhoz, hogy megértsük az ellenfelet, illetve az ellenségnek a fegyverhasználati szokásait. Ráadásul a magángyűjtőknek is aláássa az a gyűjtemény autenticitását. A kérdésem az, hogy hány terrorista vagy bűncselekmény eh, követtek el ilyen régi eh, típusú muskéta jellegű fegyverrel. Eh, úgy tűnik, hogy önök nem az okokat, hanem legfeljebb a, a szimptomákat kezelik. Azt is tudjuk, hogy minden országban mások a feltételek, én a múzeumok számára és a gyűjtemények számára legalább egy kivételt beletennék a jogszabályszövegbe, valamint az antik fegyverek gyűjtőire is. Aztán mi van azokkal a vadászokkal vagy gazdálkodókkal, amelyek magáncélra vagy vadászatra használnak fegyvereket? E, talán a Blaney mészárlásra emlékeznek a 90-es évekből, ezt követően ugye ott egy, so, egy pedofil meggyilkolt egy sor, egy csomó e, iskolai gyere, iskolás gyereket, és megpróbáltunk mi ezt, erre úgy reagálni, hogy a lőfegyvereket eh, betiltjuk, illetve nagyon nehézé tesszük azoknak a beszerzését. Ehhez képest eh, ugye óriási kárt okoztunk a lövészkluboknak, de valójában a bűnözőknek nem, mert eh, a bűnözők beszerzik a fegyvereket továbbra is, és azóta is nőtt egyébként a lőfegyverrel elkövetett, elkövetett bűncselekmények száma. Tehát az én következtetésem az az lenne, hogy ez az irányelv nem a terroristáknak fog fájni, hanem hanem a becsületes embereknek, és ráadásul nem kezeli azokat a problémákat, amelyeket ismerünk, tehát fel kéne tárni, hogy honnan jönnek ezek a fegyverek. Na ez, ezzel kapcsolatban nem fog ez semmilyen előrelépést jelenteni. Florenc úr. Köszönöm szépen. Nos, hát régóta vagyok képviselői ebben a parlamentben, de a, parla- a bizottságtól soha nem hallottunk még olyan javaslatot, amely ne kavart volna ekkora vihart. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez haszontalan, az én országunkban nagyon szigorú szabályok vannak érvényben, és ezeket meg is kéne tartani. De, hölgyeim és uraim, négy héttel a borzasztó párizsi merénylet sorozat után a bizottságnak az a válasza, hogy most a sportlövőket és a vadászokat kell elővenni. Hát ne haragudjanak, de akkor gyakorlatilag célt tévesztettünk szó szerint. Mert a végén ez nem fog összejönni. Mégpedig úgy semmiképpen, hogy a teljes automata fegyverekhez hasonlító fegyvereket kívánjuk most betiltani. Én azt gondolom, hogy ez konstrukciós hiba, és a bizottság valami gyenge órájában hozakodhatott csak elő jennel, azt a kérdést kell föltenni nekik, amelyet, amelyeket az előttem szólók már feltettek. Hány hasonló kinézetű fegyver Kalasnyukovhoz hasonlóan kinéző fegyver volt bűncselekményben e, fegyverként használna. Én azt gondolom, hogy 0,00 valahány százalék lehetett ez. Úgyhogy el kell tényleg gondolkodni azon, hogy a helyes végéről fogjuk-e meg a kérdést. Ebben a városban szinte gyerekjárték bejutni egy étterembe, amit idegen légiósok tartanak fenn, Strasbourgból, és hogyha nagyon jó benyomást tesz, akkor 500 eurót az ember oda tesz, az ember, és ha szerencséjük van, másnap kapnak egy szépen becsomagolt kalasnyikovot. Tehát a hatóságoknak a fontos dolgokkal kell foglalkozni, és ne a sportlövőket és a vadászokat, meg a gyűjtőket és a múzeumban dolgozókat gyanúsítgassák. Úgyhogy kedves bizottság, menjenek, vonuljanak vissza, ezt az egész tervezetet vonják vissza, egy év múlva jöjjenek elő egy jobb javaslattal, és akkor újra barátok leszünk. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, mondja Folyt úr. Hát először is én azt gondolom, hogy nem a fegyverek a rosszak, hanem azok az emberek, akiknek a kezébe kerülnek. Úgyhogy a kérdés, ami fölmerül az inkább az, hogy az engedélyhez kötött fegyvereket tekintve ezek közül mennyi az, amennyit, amennyi felel a bűncselekményekért. 6 millióból 605 esetben követtek el engedélyhez kötött fegyverre bűncselekményt. Ez 0,0,01 eh, tízezred százalék. Úgyhogy akkor kit céloz ez az irányelv? Hát ugye alapvetően az lenne a célja, hogy eh, ne sikerüljön a terroristáknak könnyebben fegyverhez jutniuk, hogy meg lehessen előzni a terrorista cselekményeket, de hát ön is elmondta, hogy nincsenek olyan ismereteik, arra vonatkozóan, hogy hány terrorista tudott legális úton, módon engedélyhez kötött, engedélyköteles fegyverhez jutni, akár Németországban, Belgiumban vagy Franciaországban. És hogy az egyik oldalon azt mondjuk, hogy az emberek a rosszak, nem pedig a fegyverek, akkor mit tesz az EU, mit tesz a bizottság? Több százezer migránst kontrollálatlanul hagy beutazni, és senki nem tudja, hogy közöttük hány terrorista van. Itt sokkal nagyobb kockázatot látok, szemben az engedélyköteles fegyverekkel. Nem hinném, hogy ezeket kéne még jobban korlátozni. Mrs. Stevens, please. Helga Stevens asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök úr. Mivel nagyon sok illegális fegyver kering, és ezeket felhasználták olyan támadásokban, mint például a párizsi támadások. Én a delegát, delegáció részeként úgy gondolom, hogy fel kellene lépni az illegális fegyverekkel szemben, és nem pedig a legális ö, a holland delegáció képviselőjeként mondom ezt, tehát nem pedig a legális fegyverek tulajdonosait kellene megtámadni. A bizottság nem gondolja véletlenül azt, hogy ha nem határozzuk meg pontosan ezeknek a fegyvereknek a definícióját, akkor azok a sportklubok is, szükségtelenül át kell, hogy alakítsák majd a tevékenységüket, amelyeket ugye ez érint. És közben az illegális fegyverekkel szembeni fellépés a sokkal hatékonyabb lenne, de mi mit teszünk? A legális fegyvertartókkal fizettetjük meg a bűnözők tevékenységét. És aztán mi van a távoli fegyvervásárlással, az internetes fegyvervásárlással? Ha megvehetők online módon is a fegyverők, fegyverek, akkor ha ezt csak akkor lehet távoli vásárlásként tekinteni, hogyha megvannak bizonyos dokumentumok, de hát ez a biztonság esetében azért ez aggályos. A szövegben az szerep, szerepelnek az online fegyvervásárlások, de mi van az illegális fegyverekkel, amelyeket bizonyos üzletekben árulnak? És Sedek úr következik utolsónak. Köszönöm szépen, elnök úr! És szeretném megköszönni ezt a részletes előadást, ez nagyon hasznos. És a bizottság javaslatával kapcsolatban azért lennének javaslatai még. A tagállamoknak az együttműködését erősíteni jó, a rendőri szervek együttműködhetnek, az illegális fegyverkereskedelemben szemben kellene felvenni a harcot. Az úgynevezett módosítások az irányelvben, például az, hogy bizonyos tűzfegyvereket betiltanak, szerintem nem igazolhatóak, nem jogosak. A félautomata lőfegyvereket, amelyeket vadászat során használnak, vagy a sportlövészek használnak, nem annyira veszélyesek, mert az egy perc alatt kilőtt golyók száma sokkal alacsonyabb. Ezeknek a fegyvereknek a mérete is más, és az áruk is gyakorlatilag korlátozó, hiszen több mint 500 euróba kerülnek. Bonyolult ezeket regisztrálni, és amit látunk az az, hogy a terroristák tulajdonképpen másfajta fegyvereket használnak. 600 lövés percenként sokkal rövidebb, sokkal olcsóbb fegyvereket használnak, tulajdonképpen olyan katonai fegyvereket használnak, amelyek a katonaság adott el, és aztán ők illegálisan tettek szert rájuk. Tehát azt mondhatjuk, hogy a félautomata fegyverek betiltása nem fogja egyáltalán csökkenteni a fegyverek, az illegális fegyverek kereskedelmét. Tulajdonképpen csak még egyszer mondom, a legális fegyvertartók életét fogja az megnehezíteni, mert ők nagyon sok fegyvert meg kell, hogy semmisítsenek Európában. Ez viszont nem fogja megállítani a fekete piac működését. Érthető, hogy a párizsi támadások után az Európai Bizottság szeretne lépni, és szeretné megnyugtatni az európai állampolgárokat de úgy tűnik számomra, hogy az irányelv ezekkel a módosításokkal sajnos pont az ellenkezőjét fogja ennek elérni. Azért, mert a legális fegyverek legális tulajdonosai úgy fogják érezni magukat, hogy őket üldözik, és a bűnözők pedig nevetnek a markukba. Köszönöm szépen. Hát láthatja ben, Benstein úr, hogy mekkora az érdeklődés, úgyhogy minden hezitálás nélkül át is adom ennek a szót. Ja, also gut. <clears throat> Erstmal vielen Dank für das rege Interesse. No, először is nagyon szépen köszönöm ezt az igazán nagy érdeklődést. Vannak kérdések, amik szinte statementnek, nyilatkozatnak is tekinthetők, de igyekszem mindegyikre reagálni. Valéro asszonynak mondom a következőt. Hát manapság ugye a YouTube korszakában és más lehetőségek idején sokkal könnyebb megtanulni, hogy hogy kell szétszedni, illetve összeszerelni fegyvereket. Tacára ennek mégis különböző szerszámokra van szükség, és hát ismereteknek is birtokában kell lenni. Hogyha meg lehetne tanulni a neten airbus vezetni, hát az még lehet, hogy menne, de nincs Airbusom. Tehát nálunk Németországban általában az alapján döntünk, hogy milyen jellegű szerszámokra van szükség. Nincs angol kifejezés, ami igazából itt hat, hatós lenne. Commonly used household tools, tehát általános használatban lévő háztartási szerszámokra van szó, fogók, csavarhúzók, ilyenekre gondolok, de mondjuk komolyabb szerszámokra, csiszoló, berendezésekre nem hiszem, hogy otthon tartanának. Úgyhogy az SRS fegyvereknek a, az aktiválására éppen ezért nem nagyon tudnak sort keríteni. Egy autó műhelyben, vagy egy fém munkához értő szakember az, ahol sor kerülhet ilyenem, mert ott megvannak a megfelelő szerszámok, és megvan a know-how is. Van ugye egy olyan kifejezés, hogy szerszám készítő, hiszen ők ugye nyersanyagból szerszámokat állítanak elő. És aztán ugye ott vannak azok, akik tanulták a fegyverkészítés és a fegyvereknek a borítását, a fém borítását végzik el. Úgyhogy a normál halandó polgár, az átlagpolgár nem képes ezekre a munkálatokra, de hogyha megvan az a készítésem, hogy ezt a munkát el akarom végezni, vagy meg akarom szerezni a végeredményt, akkor fogok találni utakat arra, hogy eljussak ide. Akár akkor is, hogyha ha csak egy acél darabnak vagyok a birtokában. És most már a többi kérdésre is válaszolnék, hiszen fölmerült itt a fegyvereknek a jelölésének kérdése. Persze, mindenképpen szükség van a jelölésre. Az én országomban több elemét jelöléssel látják el a fegyvernek ha a bizottság több ö, fegyverelemet, alkotó elemet akar jelöltetni, mint eddig, akkor, hogyha konzekvensek akarunk maradni, és minden egyes alkotóelemet vissza akarunk tudni követni, akkor mindegyikre rá kell tenni a jelölést. És Kocsen úrra tekintek, aki a gyártók szövetségét képviseli, és mindjárt felugrik, és azt mondja, hogy úristen, hát ez mekkora feladat lenne. De az ipar valószínűleg együtt fog tudni ezzel élni, hogy mindent jelöljünk, még akkor is, hogyha darabonként adják el a fegyvert, annak érdekében, hogy biztosíthassuk, hogy tényleg regionálisan vissza tudjuk követni ezeket a, az elemeket. Ez nyilván sok pénzbe kerül, és a szétszerelésnél sem egyszerűsíti a dolgunkat, de azt hiszem, hogy ez az egyetlen járható út, hogyha tényleg vissza akarja követni a fegyvereket és annak elemeit. Mert akkor nem tudnak kvázi úgy szétdifundálni a piacról a, a betiltott és bevont fegyverek. Mert akkor tudnánk, hogy ki volt az utolsó legális birtokos, ellopták-e tőle, vagy ő adta el. Ezekre a kérdésekre akkor tudnánk válaszolni. No. Kaufmann asszony automata háborús fegyverek, erről nincs szó a, a, az irányelven. Én csak így interpretáltam, hogy ezek háborús fegyverek, mert csak ez lenne, aminek értelme van. Hiszen civil használatú automata fegyverek igazából nincsenek, tehát a kérdés nem is vetődik föl. Viszont ez az elképzelés, ami ott a sorok között megbújik, az valóban az, hogy a civil fegyvereket összehasonlítsa a háborúban használatos fegyverekkel. És akkor felvetődik a kérdés, hogy jó, a külső megjelenést hogyan definiáljuk? Hát itt nagyon nehéz lesz a dolgunk. A B7-es kategóriájú fegyverek egyébként is engedélyhez vannak kötve, tehát nem mondhatom azt, hogy bemegyek egy boltba, és kérem szépen ezt szeretném. Ahhoz, hogy egy ilyenre szert tegyek, megvásárolhassam, engedély birtokában kell, hogy legyek. Tehát akkor a fegyverek maradhatnak ott, ahol vannak. Ugye vannak fegyverviselési tanúsítványok, vannak könyvek, amelyekben be, be van jegyezve, hogy ki milyen fegyvert vásárolt, és mit birtokol. És azt gondolom, hogy ha ezen az úton maradunk, akkor elég sokat nyertünk, hiszen akkor Európában tényleg tudjuk, hogy kinél vannak fegyverek, és milyen típusú fegyverek. Aktiválási sztenderdek. Akkor csöppentem bele a vitába, amikor már szinte túl késő volt, és e, ez a jogszabály Párizs után lépett életbe, azt követően, hogy annak, anélkül, bocsánat, hogy egyáltalán még egyszer valaki végignézte volna. A hatástalanítási e, előírás jogszabály szerintem nem célra vezető, túlságosan komplikált, nem minden fegyverre alkalmazható, és hát tulajdonképpen egy kicsit pályát is tévesztett, mert kinek kell egy hatástalanított fegyver? Egy darab fém. Hát azt hiszem, hogy senkinek. Vannak múzeumok, olyanok is, amelyek nem állami kézben vannak, hanem magánkézben ők például nem engedhetik meg maguknak az, hogy kiállítsanak fegyvereket, mert egyszerűen ezeket a páncélzott üveggel ellátott berendezéseket, vagy egyáltalán a biztonsági szolgáltat nem tudják megfizetni. Normandiában, de nálunk is a Westfalban az a helyzet, hogy van egy bunker, van egy egész olyan kiállítás berendezve, és hát ennek csak egy eleme, egy, egy hatástalanított fegyver, amely hát demonstratív szerepet játszik. De az összes múzeumnál hatástalanítani kell a fegyvereket, és ez lenne az előírás, akkor tulajdonképpen az egész gyűjteménynek az értéke vész oda. Azért vannak gyűjtemények, hogy megtanuljuk, hogy a fegyvertechnika hogyan működik. Ezek a fegyverek gyakorlatilag a saját korszakukat képviselik. Gondoljanak csak vissza az őskorra, vagy aztán a későbbi korokra, hát akkori mércével mérve ezek nagyon pontos fegyvereknek számítottak. Tehát az az összegyűjtött gyűjtemény, például Finországban van 12 ezer régi fegyver, Hát ezzel gyakorlatilag ezt most szinte bezúznánk, hogyha engednénk ezt a, az irányelvet. Azt is el kell persze mondanunk, hogy a dekorációs célokat szolgáló fegyverekről is el kell gondolkodni. Mert vajon milyen szerszámokkal esünk neki ezeknek a fegyvereknek, hogyha át akarjuk őket alakítani, ugye gépipari berendezésekkel igenis újra lehet aktiválni hatástalanított fegyvereket. Florenc úrnak igazából igazat kell adnom. Az irányelvnek a, a, az átdolgozása mindenképpen szükséges, hiszen nagyon sok deficitet mutat fel. Vannak országok, ahol vannak regiszterek, vannak, ahol nincsenek életben lépő regiszterek, és hát gyakorlatilag a szupermarketben fegyvert lehet vásárolni. És vajon miért nem veszélyes az, hogyha, hogyha bizonyos országokban erre van lehetőség? Egyébként ezzel a kérdésen nem is foglalkoznak az emberek. Akkor nem lenne jobb a hatóságok vonatkozásában, hogyha tudnák, hogy ezek a fegyverek hol vannak? Svédországra gondolok. Svenzon úr például Göteborgból három fegyverrel rendelkezik, amelyel akár az országunkat is megvédhetnénk. Hát egy svéd polgár tudja használni ezt a fegyvert, rendben van. Tehát ilyen szempontból szinte azt mondom, hogy igen, ez így rendben lenne. És szerintem a polgárok számára könny- megkönnyebbíteni a fegyverhez jutást, azt is megtanulhatom hatóságként, hogy akkor hová kerülnek ezek a fegyverek. Németországban úgy van, hogy a hatóságok bármikor kérdést tehetnek föl a polgárnak, hogy ezárt helyen tartják-e. És hogyha például munícióval is rendelkeznek otthon, tehát tartanak otthon golyókat, akkor akár el is kobozhatják. És egyébként az ilyen kérdések és ellenőrzésekkel elég sok fegyvernek bukkantuk a nyomára, hiszen ha nincsenek elzárva rendesen ezek a fegyverek páncélozott szekrényben, akkor a családtagok is hozzáférhetnek, és akkor történhet olyan, amit nem szeretnénk. Úgyhogy itt a fegyver tárolással kapcsolatos standard is nagyon fontos lenne, de acélszekrényben kéne tartani, és ugye ezt mondanánk ki, akkor ezetének tényleg sokat nyerne Európa is különböző típusú fegyverek, jelzés leadó fegyverek és társaik. Hát ez egy nagy kérdés. Németországban, amennyiben ezek nem átalakíthatóak, mi ezeket biztonságosnak tekintjük. Aztán vannak nyilván olyan személyek is, akik kereskedelmi célra átalakítanak fegyvereket. nem EU-s országból is eh, importálunk azonban eh, fegyvert itt Európában, és itt eléggé meg kinyílik az olló. Mert hogyha az SRS fegyverek vonatkozásában most itt egy standardet alakítunk, alapítunk, akkor az is nagy segítség lenne. Hiszen eh, az embereknek, főleg Németországban azért van igénye arra, hogy saját magukat is megvédjék, tehát önvédelmi célokra tarthassanak fegyvert. Tehát ilyen fajta standardet fölállítani Európában szerintem rendben lenne. Ha most a, a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények számát nézzük Németországra betítve, azt tudom mondani, hogy a legális fegyverrel elkövetett eseteknél 5% történik tényleg legálisan tartott fegyverekkel és a vinendeni álmok futás is tulajdonképpen egy olyan eset volt, ahol a, az apától ellopták a fegyvert, a fia vitte el ezt a fegyvert. Tehát ez egy illegális cselekedet volt, illegális cselekmény volt. Na most nyilván az EU szócsöveként nem beszélhetek, én csak a német verziót tudom ismertetni, és a nemzeti fegyver regisztert szeretném kiemelni. Ennek kapcsán tudjuk, hogy 1,5 millió fegyver van kint, Tehát nagyjából 200 esetben történik legális illegálisan tartott fegyverrel valamilyen bűncselekmény, miközben 8 milliót birtokolnak. És a legális fegyverrel elkövetett bűncselekmények aránya viszont 0%-ra tehető. Egyes alkotó elemek vagy fegyverrészek vásárlása az interneten keresztül. Ez is egy kérdés volt. Hát igazából ez már szinte megkerülhetetlen. Az eBay-en keresztül, az Iganon keresztül bárki vásárolhat szinte, lehet, hogy még több portált is mondhattam volna. Hát amit szükséghelyzetben segíthet, az az, hogy standardeket szabjunk, és biztonságosá tegyük ezeket a websájtokat, például az IGAN. Úgyhogy itt mindenki óvatos, hogy mivel kereskedik és hogyha például ott nagyon furcsának tűnik egy-egy ügylet, akkor ők ezt jelentik. Tehát azért itt van lehetőség, csak meg kell szabni ennek a jogi kereteit európai szinten. És hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy az egyes fegyver elemeket, és ezeket is el lehet adni, ezt ne felejtsük el, mert például a vadászat során Mauser és a Brázer elad egy alapfegyvert, és aztán különböző tartozékokat, hát gyakorlatilag mindenki átkonfigurálhatja, ha úgy tetszik, a saját eredeti fegyverét. Tehát van igény ezekre a különböző fegyver elemekre, alkotó részekre. Az összes ilyen fontos alkotórészt valóban jelölni kell, hogy vissza lehessen ezeket követni, de ettől még ugyanúgy lehetővé, vagy lehetséges maradna az internetes kereskedés, hogyha ezt most megszüntetnénk, hát akkor még nehezebben lenne áttekinthető. Háborús fegyvereknek az átépítése civil használatú fegyverekre, és azok visszaállítása, visszaalakítása. Hát ez engem is elcsodálkoztatott, hogy ez az ide-oda alakítgatás bevett gyakorlat. Németországban az a helyzet, hogy fegyver, háborús fegyvereket igazából nem lehet átalakítani, civil használatú fegyveri, csak hatástalanítani lehet őket. Ettől persze azért vannak olyan hatóságok, akik úgy látják, ahogyan Gomez asszony is mondta, hogy ezért ezzel lehet szépen pénzt is keresni. A vinendeni merényletek, vagy merénylet kapcsán viszont azt tanultuk, hogy ugyan nem kerülnek eladásra, például a rendőrségi vagy egyéb katonai kötelékből származó fegyverek, nem lehet őket eladni, csak megsemmisíteni lehet ezeket. Ezt tanultuk. Ez a tanulság. Viszont, hogyha megnézzük a fegyverek mögöttes koncepcióját, hát azért itt nincs nagy eltérés. Németország vonatkozásában egy katalógus dolgoztunk ki, Például ellenőrizzük a lőfegyvereket, arra nézvést, hogy egyszerűen lehet-e őket átalakítani, sorozatlövésre átalakítani, rá lehet-e építeni, és hogyha úgy látjuk, hogy nem lehet, ez nem lehetséges, akkor jogi szempontból ezek jók, jó fegyverek. Azt persze nem lehet megakadályozni, hogy különböző speciális intézkedésekkel ne Eh, alakítsák át ezeket a fegyvereket, de hogyha a mércét elég magasra tesszük, akkor azért itt nehéz, megnehezítjük a dolgokat ezeknek az embereknek. És igazából csak ebben az esetben tudjuk eh, megtartani a civil használatra készült vagy készülő fegyvereket. Órákat lehet itt, vagy lehetne itt erről beszélni, és mivel van még egy második szónok, én azt gondolnám, hogyha van még kérdésük, akkor ezeket csatornázzuk be, akár írásban is nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, hogy rám szánták az időt, és köszönöm a tényleg nagy érdeklődést, és köszönöm még egyszer, hogy itt lehettem. Thank you very much, Mr. Thank you. Köszönöm, uh, Bernstein úr, és köszönöm ezt a rendkívül részletes uh, beszédet, amit méltányolnak a kollégák, de időt kell szánnunk Renaud Bouvé úrnak is, aki egy másik aspektusról fog beszélni. Önnel Berstein úr bizonyára majd még találkozunk, és a raportőr is valószínűleg ezt javasolni fogja. Meg is adom a szót dr. Bouvénak, aki az orvosi alkalmassági kérdésekről fog beszélni. So. Bien, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni ennek a bizottságnak a meghívásukat. Én a, a Igazságügyi orvos tannak vagyok szakértője, és egyébként orvos vagyok, e, és e, az orvosi vizsgálatokról beszélnék, amelyek megelőzik az irányelv változat, irányelv tervezet alapján is, e, például annak ötödik cikke alapján a fegyver beszerzését. Nos, az előzetes orvosi vizsgálat 2013. szeptembere óta Franciaországban is kötelező, tehát a B vagy C kategóriás fegyver beszerzését csak orvosi igazolással lehet megejteni. És én most röviden arról szeretnék beszámolni önöknek, hogy mi a francia tételis, tételes jog. Nos, 2012-ben és 2013-ban teljesen megváltoztatták a törvényeket, a francia törvényeket összhangba hozva az Európai Unióval. A, a 2008-as most felülvizsgálat alatt álló e, irányelv ötödik cikke az alapja ennek, amely kivételeket e, határoz meg, például a vadászat, illetve a e, sportlövészet esetében. Itt meg kell nézni a fegyvernek a veszélyességét, illetve a belső jog az E, egy orvosi igazoláshoz köti a beszerzést, amely e, arról szól, hogy a fegyverviseléssel, illetve lőszer e, birtoklással nem összeegyeztethetetlen a, a fegyverviselés, illetve az egészsége. Ez kiváltható egy ez, ez alól vannak kivételek, nevezetesen a sportlövészek, a vadászok. A francia jogalkotó speciális intézkedéseket határoz meg azon fegyverigénylők számára, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, tehát ott nekik pszichiáteri igazolásra van szükségük, amely azt igazolja, hogy összeférhető az ő egészségi állapotuk a fegyver birtoklással, és itt ugyanakkor az még a hatékonysága az új javaslatnak ebben a, az értelemben vitatható, eh, hogy egyáltalán csökkenti-e a veszélyeket, illetve a kockázatokat, akár az önveszélyt, akár a másra vonatkozó veszélyt. Eh, eh, a francia jogszabály az figyelembe veszi a harmadik országoknak is a jogszabályait vannak olyan országok, amelyek nagyon eltérő rendelkezéseket alkalmaznak, mint az európai országok. Ilyen, és ez nem lett meg senkit, az amerikai Egyesült Államok. És hogyha megvizsgáljuk az öngyilkossági statisztikákat, valamint a gyerekeket ér baleseteket, akkor bizonyos következtetéseket levonhatunk. Van egy pozitív korreláció a fegyverek hozzáférhetősége, illetve a középkorú férfiak öngyilkossága között. Egy restriktív jogalkotás, amely a amely a hozzáférést csökkenti, az valóban öngyilkosságbeli esetszám csökkenést eredményez, ugyanakkor az öngyilkosság az valójában a leginkább a hozzáféréshez kapcsolódik, tehát már is csökken az öngyilkossági eh, lehetőségek száma, hogyha külön tárolják a lőszert és a lőfegyvert. Ami a mástért erőszakot illeti, hasonlóak a statisztikák. Eh, fejlődő országokban a hozzáférés, illetve a gyilkossági arány között egyenes összefüggés van. 161 országot vizsgálva azt mutatta egy tanulmány, hogy a sorozatgyilkosságok, illetve az egy bűncselekmény esetén a tömeges gyilkosságok, azok ott képzelhetők el leginkább, ahol könnyű a hozzáférés a fegyverekhez. Tehát amennyiben az orvosi igazolásnak rendeljük alá a fegyverbeszerzését, akkor elérhetünk csökkenést a tényleges agressziók számában. Ami a francia szabályokat illeti, vannak bizonyos korlátok, nevezetesen a célja a, a, az orvosi vizsgálatnak. Valójában mire vonatkozik ez? A beszerzésre és tartásra, vagy a használatra, amely esetben nem feltétlenül ugyanazok a, azok az okok, ami kizáróak lehetnének. A másik kérdés az az, hogy mi a célja az orvosi értékelésnek, tehát az összeférhetetlenség hiányát, vagy az összeférhetőséget nézzük, már mint az egészségügyi állapot összeférhetetlensége a fegyverviseléssel. La troisième limite. A harmadik megszorítás az az orvosi értékelésnek a modalitására vonatkozik, vagyis milyen kritériumok alapján eh, határozzuk meg az összeférhetőséget vagy összeférhetetlenséget. Ebből kettős kockázat fakad. Egyfelől ehm, van a veszélye annak, hogy eh, ugyanolyan betegségben szenvedő állampolgárok hasonló, eltérő egészségügyi igazolást kapnak, ami egy állampolgári egyenlőtlenséghez vezet. Másrészt a rendszer kevésbé hatékony, mert egy adott egyén addig járhat orvoshoz, amíg be nem szerzi a az engedélyt a fegyveriselésre, az orvosi engedélyt. Ami a pszichiátriai betegségeket illeti, azt mutatjuk, hogy a szellemi betegségekben, a pszichiátriai betegségekben szenvedők nagyon ritkán követnek el másokra nézve veszélyes cselekményeket fegyver, lőfegyverrel. A, ugyanakkor a pszichotikus betegségek a pszichiátriai patológiáknak nem ölelik fel a teljességét. Cette absence de documentation explique peut-être que de nombreux egyes pszichiáterek olyan igazolást adhatnak ki, amely említi a pszichiátriai betegség fajtáját, de nem nyilatkoznak arról, hogy ez megakadályozza -e a fegyverviselést. Ami a vagydászati engedélyeket illeti, ez Franciaországban más rendszer szerint megy. Itt alapvetően egy maga a vadász jelenti be, hogy van-e neki valami fajta betegsége, ezt követően a hatóság kérhet tőle orvosi vizsgálatot, ebben az esetben az orvos egy itt megjelent lista alapján ítél. Strict revient à exclure l'argamanu, puisque vous pouvez constater par exemple qu'au titre Hát a... Euh, la pratique de la chasse figure euh, la mention toute intoxication. Tehát euh, minden krónikus euh, mérgezés, intoxikáció is szerepel, illetve minden olyan euh, betegség, amely az éberséget befolyásolja alapvetően olyan dolgokról is beszélhetünk, hogyha ezt az egészet szélsőségesen értelmezzük, hogy mondjuk egy erős dohányos az gyakorlatilag szívérrendszeri krízisek kockázatát viseli, és ez már is felvetheti azt, hogy ő valóban alkalmas-e a fegyver viselésre. Itt ez a lista, amelyet a sportszövetségek állítottak össze, arról, hogy milyen betegségeknél ellenindikált az engedélyek kiadása. Erről, ha akarják, akkor későbbiekben beszélni tudok. A francia orvosi engedélyrendszer tehát formai és lényegi, tartalmi szabályokat is meghatároz. Itt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 egy orvosi vizsgálat erre nem ad garanciát, alapvetően meg kell vizsgálni mélységében ennek a személynek az összes egészségügyi kockázatát, beleértve az olyan különleges eseményeket is, mint az adott esetben a terrorizmus, illetve a szervezetbűnözés kockázatát. Köszönöm, hogy ilyen röviden összefoglalta, mert én azt szeretném, hogyha válaszolni tudna a kérdésekre is, és Wikström, López Aguilar. so let's go straight. Isabella kezdünk rendkívül információdús előadásokat hallottunk egy elég vitatott témában, viszont nagyon kevés az időnk. Kérem, hogy fegyelmezettek legyenek Valero asszonyjal kezdünk. Tack så jättemycket. Det var mycket intressant. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt önt hallgatni, és hallani a francia gyakorlatról. Amikor más országok, itt vagyok, itt integetek, tehát amikor más országokról beszélünk, hogy a hozzászóló, például Svédországban a regisztrálási kötelezettségen kívül, hogyha az orvos véleménye szerint az illető nem kellene, hogy fegyvertartási engedélyt kapjon, akkor ezt jelenteni kell a rendőrségnek is. Tehát ha valaki orvoshoz megy, lehet, hogy valaki mondjuk 50 éve nem járt orvosnál, ez is előfordulhat, sok minden megtörténhet, és az is lehet, hogy az orvostól könnyedén megkapja az engedélyt, a jóváhagyást. Tehát az rendben van, hogy érdemes, hogy legyen orvosi vizsgálat, de ezt a megfelelő módon kell elvégezni annak érdekében, hogy ne lehessen orvosokat választani, hogy mindenki aztán ahhoz az orvoshoz menjen, aki könnyedén megadja az engedélyt de azért még így is elgondolkodom. Ha egy orvos valóban hozzájárul ehhez, tehát az orvosi értékelése véleménye szerint az illető alkalmas fegyvertartásra, és mondjuk a következő héten az illető emberekre kezd lövöldözni a fegyverével a város utcáin, akkor milyen felelőssége lenne ennek az érintett orvosnak? Van egyáltalán ilyen felelősség? Van erre valamilyen rendelkezés? És ugyanez a kérdésem azzal kapcsolatban, hogy ugye van valaki, aki nagyon egészségesnek tűnik, lehet, hogy vadászengedélyt is kap, mindenféle gond nélkül, de aztán néhány héttel később mondjuk súlyos depresszióba esik, érzelmileg nem stabilis, rengeteg oka lehet annak, hogy valaki hirtelen megbetegedjen. A depresszió esetében akár hazamehet és lelőheti a feleségét, meg a gyerekeit, vagy a férjét, vagy az anyósát, vagy akárki mást. Tehát hogy lehet ezzel a fajta profillal kezdeni valamit? Mert nem csak arról van szó, hogy egy pszichiáter által kezelt emberrel követhet ilyesmit, hanem a hétköznapi emberek is bekerülhetnek ilyen helyzetbe. Köszönöm szépen, kollégák, felolvasom a hozzászólók listáját, és utána akkor, ha mindenki rajta van, lezárhatjuk. Mr. Ala, Aho, um, Mrs. Wickstrom, Mr. Lopez Aguilar, Sylvia von Kaufman, and Mrs. Winberg, and, if I, and, and um, Mrs. Holmeyer as well. Can I close the list then? Akkor Holmeyer asszony a végső, a listán, és ezzel lezárhatom a listát, tehát akkor lesz idő a válaszadásra. Stevens asszonynak adom át tehát a szót most. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság szövegében az szerepel, hogy rendszeres orvosi ellenőrzések legyenek, és ezekről a, az igazolást be kell nyújtani a vadászoknak például, illetve a sportlövőknek is. De milyen okokozati összefüggés lát a bizottság a e jelen potenciális intézkedés között, illetve az illegális fegyverek felhasználása között, például a kalasnyikovok a Nyugat-Balkánon? Hát válasz, válaszoljanak erre a kérdésre, mert én nem látok semmifajta összefüggést a kettő között. Köszönöm szépen, Halahaló úr kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt mondta, hogy tudományosan bizonyított az összefüggés a között, hogy rendelkezésre állnak a lőfegyverek, és hogy ezeket felhasználják öngyilkosságra. Hát, hogyha világosan látható, hogy elérhetőek ezek a fegyverek, akkor nyilván ezeket, ezt fogják preferálni az öngyilkosok, de ez nem ugyanaz, mint hogyha korreláció lenne a lőfegyverek, az elérhető lőfegyverek száma és az öngyilkossági ráta között. Például Japánban szinte az összes lőfegyvert vagy tűzfegyvert betiltották, és mégis sokkal magasabb ott az öngyilkossági ráta, mint az európai átlag vagy az amerikai átlag. Úgyhogy így aztán azt is mondhatnánk, hogy korrelál a kötél rendelkezésre állása és a kötél általi öngyilkosságok száma. Ami pedig az orvosi vizsgálatokat illeti. Finnországban ezek régen kötelezőek voltak, minden olyan esetben, ha valaki bizonyos kategóriájú lőfegyvert szeretett volna tartani. De aztán problémássá vált ez a helyzet, hiszen egy orvos gyakorlatilag lehetetlen egy orvos számára azt megmondani 15 perc alatt, hogy valaki veszélyes lesz-e vagy sem. És ennek a következményeként nagyon sok orvos nem volt hajlandó ilyen igazolásokat kiadni. Aztán az is kockázatos, ugye, hogy mondjuk befolyásolja esetleg az orvos hozzáállása a lőfegyverekhez azt, hogy aláírja a, az igazolást vagy sem? Tehát engem inkább az érdekelne, hogy mondjuk a pályázók egy ö, engedélyezett oktató által vezetett vizsgát letesznek-e. A fegyvereket kell használni, tudni, és biztonságosan kell tudni ezt megtenni. Köszönöm szépen, Wikström asszony. Elnézést kérek, hogy elkéstem a délutáni eszmecseréről. Én árnyék előadó vagyok, ugyanis szerettem volna itt lenni az elejétől fogva, de hát bocsánatot kérek. Azt rögtön elmondhatom, hogy nagyon szkeptikus vagyok a bizottság jó néhány javaslatával kapcsolatban. Őszintén szólva kevés figyelmet fordítottak ezeknek a lehetséges következményeire. Például gondoljunk a hatástalanításra, a nyomonkövetésre, az információ megosztásra, ez teljesen észszerűnek tűnik mind, kiegyensúlyozottnak és hasznosnak. De az a javaslat, hogy teljes mértékben tiltsuk be a félautomata lőfegyvereket, illetve hogy legyenek kötelező határidők az engedélyezésnél, és itt, itt benne vannak a gyűjtők, meg a múzeumok, mint az irányelv hatája alá esnek, hát ez azért eléggé problémásnak tűnik, és akkor csak néhányat említettem a bizottsági javaslatai összefoglalóan azt hiszem túl messze mentek. A teljes tilalom túlzás, a magánszemélyek általi fegyverárusításról az interneten például ez is túl messze megy. Lehetett volna mást is tenni, hatékonyabb módszereket lehetett volna használni, annak biztosítására, hogy a lőfegyverek ne kerüljenek rossz kezekbe. És mindezt meg lehetett volna tenni úgy, hogy a törvényt betartó, törvényt tisztelő állampolgárok életét nem nehezítjük. Vannak olyan régiók, ahol nagyon ritka a népsűrűség, például Svédország északi részén, ahol én is születtem, és ott szinte mindenki vadász. És ez bizony Svédországban komoly problémákat vet fel, ahogy egyébként az előadó is azt már említette. Szerettem volna részletesen megbeszélni nagyon sok javaslatot ezek közül, sajnos most nincs erre időnk. Azért ne felejtsük el azt sem, hogy az irányelv módosításait a, 100, a szerződés 111 es cikke értelmében javasolják, ez a cikk pedig a belső piac harmonizációjáról szól. Nos, hogyha nincsenek közös meghatározások, amelyeket alkalmazunk, a meghatározásokat az egyes tagállamokban különbözőképpen alkalmazzák, akkor egyáltalán nem harmonizálnánk a belső piacot, hanem még széttöredezettebbé tennénk. Úgyhogy azt hiszem, ezt mindenképpen nagyon alaposan meg kell fontolnunk, mert egyébként igen komolyan aggódnom kell az a kapcsolatban, hogy a hétköznapi állampolgárok, fegyvertartó állampolgárok hogyan fognak erre reagálni. Akik ugye nem visszaélnek a fegyverekkel, hanem felhasználják őket normál életükben. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig López Aguilar. Yo también quiero comenzar expresando Köszönöm szépen. és azt szeretném mondani, hogy eh, sajnálom, hogy nem voltam itt az elejétől kezdve. Madridból jöttem vissza, ahol parlamenti feladataimmal foglalkoztam. Enorme importancia. Lo hago para empezar como jurista y en segundo lugar como annak nagyon örülök, hogy végre sort kerítünk erre a vitára, és először jogászként fogok állást foglalni, és csak másodszorban képviselőként. Az Európai Bizottság itt és most jogot kíván alkotni, de olyan jogot, ami igazából a belügyminiszterek asztalára tartozik. Úgyhogy jogászként és ügyvédként, és korábbi mm, spanyol belügyminiszterként is föl kell tennem a kérdést, hogy tényleg szükség van-e ilyen dimenziójú lépésekre. De hát sajnos az a helyzet, hogy igen, nagyon gyorsan kellett a büntetőjogot alakítani, és az aktuális helyzetre reagálni, és nem szabad megfeledkeznünk még a, a nyomás gyakorlásról sem, ami a nyilvánosság felől jön. De nagyon sokszor hosszú távra vonatkoztatva nincsenek igazán átgondolva ezek a javaslatok. A spanyol hétköznapokban szinte napról napra újra kellett alakítani a büntetőjogot, annak érdekében, hogy felmutathassuk a közvéleménynek, hogyha valami szörnyűséges történt, akkor a következő módosítással ennek majd elejét lehet venni, illetve a megismétlődését meg lehet akadályozni. Most európai jogot, illetően ugye mindig az arányosságra kívánjuk helyezni a hangsúlyt, és olyan intézkedéseket is kívánunk foganatosítani, amelyek észszerűek. Hát a bizottság is ezt célozza, azonban a bizottság javaslata most ebben az esetben úgy tűnik, hogy nem, arányos, nem követi az arányosság el, elvét, mert a fegyvertartási engedélye rendelkező törvényt követő polgárt bünteti, mert a bűncselekmények számát kívánja visszaszorítani, illetve a terrorista cselekményeket. Az európai jogalkotás és a tagállamok jogalkotása kellene, hogy együttesen célozza az illegális fegyverkereskedelmet. Ugye 40 millió euróra teszik azt a volument, amely érintett ennek kapcsán. Viszont itt egy olyan ágazatról van szó, amely, ne felejtsük el, hogy nagyon sok munkahelyet is teremt, és legális termékeket is előállít, és akkor itt utalnék a sportjövőkre. Tehát a bizottságnak igazából késznek kellene mutatkoznia arra, hogy a már hatályos jogszabályokat javítsa, annak érdekében, hogy a párizsi merényleteket megelőzze, ugyanakkor azonban a bizottságnak nem szabadna szem előtt téveszteni a valós célt, hiszen a legális fegyvertartásra vonatkozóan vannak érvényes és jó jogszabályaink. Úgyhogy én egy kicsit attól tartok, hogy tényleg céltévesztünk. Arra nincsen igazából szükség, hogy a fél automata fegyverekre vonatkozóan is még szigorúbb szabályokat hozzunk tető alá, hiszen nagyon szigorú szabályozás van már most is érvényben, és a bizottság mostani javaslata éppen ezért nem is szükséges. Az interneten történő kereskedelem, hát ez is egy nagyon fontos kérdés. Valóban ellenőrizni kellene, hogy hol rejlik a probléma, hiszen az interneten is létezik a fekete piac, a fegyverek fekete piaca. Ezt azonban nem szabad összetéveszteni a normál körülmények között zajló és szigorúan ellenőrzött keretek között végbe menő kereskedelemmel. és nem lehet egy olyan területet szabályozni, ahonnan semmiféle bűncselekmény nem indult ki, mert a fegyvergyűjtők nem rossz célra, illegális célokra használják fel a fegyverüket, és ezért nem lehet őket egy kalap alá venni a terrorista cselekményeket elkövetőkkel, illetve a, a bűnelkövetőkkel. Tehát a kérdés igazából az, hogy az európai jogalkotás az egyes tagállamokban hatályos jogszabályokhoz képest mennyivel tudna többet. Hát ezt kellene meglépnie, ezt a hozzáadott értéket kellene hozzáadnia ennek a, az új irányelvnek, ezt célozza bizonyára a bizottságnak is. Egy csomó kérdést kell tisztázni, milyen fegyvereket használtak Párizsban, mennyiben voltak ezek hatástalanított és átalakított fegyverek, és így tovább. Úgyhogy a jövőbeni eh, feladataink mindenképpen a jogszabályoknak az arányosságát kellene, hogy szem előtt tartsa, és javítania kéne a meglévő jogszabályokat. Egy dolognak azért mindenképpen világosnak kell lennie. Azt az üzenetet kell közvetítenünk, hogy a bizottság a valós problémával foglalkozik, ami abból adódott, hogy Észak-Afrikából, Oroszországból és a balkáni országokból elindult az illegális fegyverkereskedelem. És hogy nem a legális fegyvertartás és a legális fegyverkereskedelem ellen irányul a jogszabály, hiszen ennek semmi köze a terrorista merényletekhez. Az a tény, hogy van-e kapcsolat a fegyvertartás és az öngyilkosságok száma között nem ide tartozik. Köszönöm, Kaufmann asszony. Köszönöm szépen, Claude. Az egészségügyi tesztekre vonatkozóan szeretnék még egy kérdést föltenni. Németországban úgy van, hogyha valaki akar egy fegyvert, és 25 éves, akkor, akkor tartanak ilyen egészségügyi vilá, vilá, vizsgálatot, de tudomásom szerint ez az egyetlen alkalom, amikor ez valóban megtörténik. Úgyhogy eh, nyilván emberről emberre is megváltozhatnak a körülmények, eh, a családon belül, a privát szférában, eh, lehet, hogy valaki kábítószerfüggő lesz, és így tovább. Hogy a bizottság azt írja elő, hogy öt évenként kellene megismételni ezt az egészségügyi vizsgálatot, úgyhogy a kérdésem a szakértőnkhöz az lenne, hogy ez egy megfelelő intervallum-e, ez az öt évenkénti felülvizsgálat, illetve a nagyszámú fegyvertartók miatt, akik mondjuk vadásznak, vagy sportlövők, esetleg valami más időkeretben is lehetne gondolkodni, amit a bizottság észszerűnek tart. Tehát akár tíz, évek, tíz éves periódusra gondolok. Az, hogy csak egyszer a fegyver megvásárláskor vetnek alá valakit vizsgálatnak, ezt én túl kevésnek tartom, és így fontosnak vélem tudni, hogy önöknek milyen tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatosan Franciaországban, tehát hogy mikor lenne érdemes még egyszer felülvizsgálni az adott szemét. <clears throat> Mrs. Winberg, please. Tack, herr ordförande. Ehm, mycket av de frågorna som jag skulle ställa här har kommit upp här, men jag tänkte... Köszönöm. Nagyon sok kérdést már feltettek, amit én magam is fel akartam tenni de talán most már jobban megértjük, hogy hogyan is működnek ezek az orvosi vizsgálatok. Nyilván ezt az engedély kiadása előtt kell megtenni. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy hol húzható meg a határ mondjuk a mentális betegségek esetében. Nagyon sokan szenvednek ilyen-olyan mentális betegségben, és például Svédországban, ahol nagyon sokan rendelkeznek vadászengedéllyel, és kint vannak a természetben, valójában a természetben ilyen dolgokat csinálni, mint például a vadászat, az kifejezetten hasznos lehet a mentális egészségükre. Tehát igazándiból ott felmerül a kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt. Hol Holmeyer Ähm, in Bezug auf die Medizin. Most tekintettel az egészségügyi vizsgálatra be kell vallanom, hogy itt a vadászok és a sportlövők számánál tekintve is szinte lehetetlenek tartom, hogy egészségügyi szakvéleményt állítsanak ki az illetékes orvosok, mert hogy most két évente, öt évente megismételni mindenki vonatkozásában, akik legálisan fegyvert tartanak, hát ez szinte kivitelezhetetlenek tartom. Ez nem fogja megelőzni persze a terrorizmus, nem fogja megelőzni a szervezett bűnözést, és hát nyilván az emberülést sem, a gyilkosságokat sem fogja visszatartani. Az, hogy a feltűnő viselkedésű személyeket ki lehet-e szűrni, akik potenciálisan veszélyesek lehetnek, például a saját szomszédom, szomszédságomból is ismerek valakit, 12-szer azt megelőzően, hogy valaki fegyvert használt a saját közösségemben, jelentésre került, bejelentették, hogy feltűnően viselkedik, nem miután tartott fegyvert, és nem nyilvánították beszámíthatatlannak, hát nem lehetett tőle elvenni ezt a fegyvert. Tehát, hogyha erre vonatkozóan vannak elemzések, van-e bármiféle tapasztalat, hogy hogy lehet a potenciális bejelentéseket komolyan venni, vagy, vagy úgy értelmezni, mert ugye van, aki csak panaszt tesz, nem egyből az rendőrséghez fordulnak azok, akiknek bármi feltűnök. De hogy az adatokat összekapcsolni, a bejelentéseket hogyan lehetne összekötni, és felhasználni arra, hogy itt bizonyos eseteket megelőzzünk, zárójelbe teszem, hogy ilyenkor a hírnévrontás is benne van a pakliban, De hogyha itt az egyedi eseteket vizsgálnánk, vagy akár az öngyilkossági kísérleteket vizsgálnánk, lehet, hogy mindig vannak megelőző jelek. Nyilván az orvosi vizsgálatokat nem ússzuk meg, akkor is, hogyha valaki fegyvert kíván vásárolni, akkor is, hogyha vezetői engedélyt akar szerezni, és a végén rengeteg ilyen vizsgálat lesz, de ettől úgy gondolom, hogy nem lesz kevesebb bűncselekmény, és nem lesz kevesebb autóbaleset sem miközben ezt a célt szolgálják ezek az orvosi vizsgálatok. Úgyhogy a kérdésem ön felé igazából az, hogy tudná-e segíteni, és itt Kaufmann asszony irányában megyek, hogy hol van tényleg értelme ezeknek a vizsgálatoknak, és hogy lehet ezeket a jó időben bevetni. Mert az, hogy a végén ugyanazokra az eredményekre jussunk, akár van orvosi eredmény, akár nem, akár van vizsgálat, akár nem, hát ez nem, nem hoz túl sokat a konyhára. Köszönöm, és akkor átadom a szót önnek, doktor úr. Köszönöm mindenkinek a megjegyzéseit és a kérdéseit. Én osztozom abban, hogy megkérdőjelezem az egyedi eh, orvosi vizsgálatoknak a hasznosságát, eh, különös tekintettel arra, hogyha negatív eh, véleményt jelent ez a vizsgálat, és megfosztja a felet a fegyvervizsgálattól. Hogyha használunk olyan analógiát, amely eh, az erőszakra vonatkozik, és mégsem lőfegyverrel követik el, tehát például a visszaesés kockázata, tehát a, a szexuális bűnözők visszaesésének kockázata, vagy az erőszakos bűnözők visszaesésének kockázata, azt mutatja a nemzetközi irodalom, hogy eh, eh, lehet ezt a kockázatot elemezni, de ehhez nagyon fontos információk hiányoznak, illetve kellenek a személlyel kapcsolatban, beleértve a társadalmi információkat, oktatásra vonatkozó információkat, és persze az orvosi információkat is, és ezen információk alapján, amelyek az élet teljes felületét lefedik, lehet felmérni az adott személy kockázatát, vagy megközelíteni valami fajta statisztikai módon, de még így is nehéz ezt megtenni. Tehát az egy fegyvervásárlási eh, engedély előtti egyszeri vizsgálat nem tűnik hatékony módszernek arra, hogy eh, jelentősen csökkentsük az esetleges eh, kockázatokat. Nyilván vannak olyan emberek, akik, a pszichiáterek minden nap látnak olyanokat, akik elmennek hozzájuk a depressziót kezelni, és aztán mégis megpróbálják a, a, a vizsgálatok, illetve a kezelés ellenére az öngyilkosságot vagy megkísérlik, vagy végre hajtják, ami az öngyilkosságot illeti, és annak összefüggését a lőfegyver való hozzáféréssel. Nos, ez nyilván nem, a, amire én beszéltem, az nem, a, nem az, az, az öngyilkosság arányaira vonatkozik. Franciaországban volt eh, egy olyan vizsgálat, ami azt mutatta, hogy a zsandárok, a csendőrök, bocsánat, a francia hadseregben, eh, akik eh, maguknál tartják a fegyvert, nos, ezek lőfegyverrel szoktak öngyilkosságot elkövetni, míg a francia fegyveres erők más testületének tagjai, akik nem tartják maguknál a szolgálati fegyvert, nem így szokták az öngyilkosságokat végrehajtani mármint nem a szolgálati lőfegyverükkel. Nos, ami pedig a veszélyességre e, e, vonatkozik, egy 15 perces orvosi vizsgálattal a veszélyességet nem lehet felmérni ahogy önök is mondták, e, az egészségi állapot az változik, e, és e, egyébként Franciaországban 5 évente kell megismételni az egészségügyi vizsgálatot, előtte 3 évente kellett megismételni az egészségügyi vizsgálatot, tehát el tudjuk képzelni, hogy 5 év alatt akár orvosi, akár nem orvosi szinten rengeteg dolog történhet egy emberrel, amely aláássa a pszichológiai egészségét egy, egy személynek. Tehát ugyanezen okokból kifolyólag nem tudom azt sem elmondani, hogy az orvosi vizsgálatokat milyen gyakorisággal kellene végrehajtani. Ami a sportéletet illeti, Franciaországban van egy éves engedély, amelyet tehát éves orvosi vizsgálat előz meg igazándiból a sport tevékenységnél kell orvosi igazolást hozni, hogy nincsen orvosi ellenvélemény az adott sporttal kapcsolatban. E, nyilván ez e, adott esetben igaz a e, sportlövészetre is. Hiszem, hogy ami az orvosi vizsgálatok hatékonyságát illeti az általános népességben, ott nyilván más, más szempontok jelennek meg, Ezek nyilvánvalóan egyébként sem érintik azokat, akik a szervezet bűnözés vagy a terrorizmus körébe tartoznak. Egyébként eh, ausztrál eh, kollégák javasolták eh, azt, hogy végezzünk olyan orvosi vizsgálatokat, amelyeknek a célja kettős. Egyrészt a kockázatot elemzik, illetve a képességet, mármint a fegyverviselési képességet. Itt a kognitív és fizikai képességeket is elemzik, illetve a mentális képességeket, és emellett elemzik azt is, hogy, és itt a képviselő úrral egyetértek, illetve ráutalok, a, a felelősségérzetet is vizsgálják az adott személynél, és ez adott esetben már elvezet bennünket a lőfegyver használati tréningekhez is, amit a képviselő úr említett, mert megvannak a korlátai az orvosi vizsgálatnak, a pszichológiai vizsgálatoknak is tehát ezek a kollégák egy kettős értékelést javasoltak, egyfelől tehát orvosi vizsgálatot, amely fizikai és pszichikai, amely adott esetben nyilvánvalóan önmagában dönthet úgy, hogy ne kapjon fegyvert az illető, Másfelől viszont azt is vizsgálni kell, hogy a, a felelősség érzete ennek a fegyver tulajdonosnak a társadalommal szemben hogyan áll. Ezekre így tudtam válaszolni az önök kérdéseire. Köszönöm. Thank you very much, Dr. Bouvet. Köszönöm szépen. Az Imko Árnyék előadót mindenképpen meg kell, hogy hallgassuk. Parancsoljon Karacabért asszony. Köszönöm szépen. Nagyon Örülök, hogy ezt a fontos meghallgatást megtartjuk, mert nagyon sokan Európában komolyan aggódnak, és sokat foglalkoznak ezzel a témával. Szeretném megköszönni az előadók részletes beszámolóját, tehát köszönöm Benstein úrnak, a Német Szövetségi Rendőrségtől, illetve Bouvé úrnak Franciaországból, aki az egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos szakértő. Az adatokból kiderül, hogy aggályos a helyzet, eléggé sietve, kicsit kapkodva nyújtotta be a bizottság a javaslatait a párizsi és egyéb terrortámadások után Európában, a szükséges hatástanulmányokat nem hajtották végre, és nem világosak a javaslatok bizonyos részleteikben. Ezért fontos, hogy beindítsuk a részletes elemzést, ez az első meghallgatás, lesz még több meghallgatás, ahol szakértőket hallgatunk meg. Több témát is felvetettek itt. Az egyik a, például a gyűjtők, illetve a múzeumok kérdése, hát ahogy a javaslat most kinéz, a félautomata fegyverek, amelyek most rendelkezésre állnak múzeumokban, illetve gyűjtők gyűjteményeiben, valószínűleg nem lehetnek többet ott, ezeket meg kell semmi, semmisíteni. Tehát ez a fajta javaslat, ez aránytalan, szükségtelen, módosítani kell ezt a részt. Az orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos problémákról beszélt Buvé úr, ön nagyon jól leírta az összes problémát. Én csak annyit szerettem volna elmondani, hogy nagyon fontos, hogy meglegyenek az ellenőrzések, tehát ne csak fizikai, hanem pszichológiai ellenőrzés is legyen, hogyha valaki legálisan fegyvert tarthat, de több különböző módon lehet ezeket elvégezni, elvégezni és csak a Svédország példáját szeretném felem, felhozni, ahol eh, ahelyett, hogy vizsgálatot végeznének a fegyver eh, tartókkal kapcsolatban az orvosoknak maguknak van a kötelezettsége, tehát rájuk rótták ezt a feladatot, hogy jelentsék be a hatóságoknak, hogyha az ő betegei közül valaki bármifajta olyan problémától, egészségügyi problémától szenved, amely veszélyessé teheti a fegyvertartást. Úgyhogy azt hiszem, hogy a minimális harmonizáció ebben a témában, az orvosi vizsgálatok témájában talán hasznos lenne, ez lehetne a megoldás, abban az irányba megy, amely, amelybe a bizottság is szeretett volna lépni. Ami a távoli értékesítés témáját illeti, megint ezt ebben felvetették, teljesen betiltani az internetes, a méles, telefonos értékesítést megint kihatna arra, azokra az emberekre is, akik legális fegyvertartók, és a vidéki térségeket még inkább érinteni. Tehát az eladó és a vevő engedélye kell, hogy rendelkezzen egyébként. És akkor a fekete piac az egyébként is illegális már most az interneten is. Aztán az öt éves engedélye kérdése, hát ez egy olyan korlátozás, ami megint azokat sújtja, akik legálisan a törvény betartva magán célokra tartanak fegyvert, és ez csak plusz bürokratikus terheket okoz. Jobb lenne ezt a tagállamokra bízni. Döntsék el ők, hogy milyen esetben van szükség 5 éves engedélyre, és milyen esetben nem. Többen elmondták, hogy nem világos a félautomata fegyverekkel kapcsolatos javaslat, mert a bizottsági javaslatban az szerepel, hogy hasonlóság, vagy hogy át lehet alakítani, és így tovább. Tehát nagyon nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy pontosan mennyi, illetve milyen fegyvert is érintene mindez. A legutolsó dolog, én nagyon örülök, hogy Benstein úr ezt, úr ezt felvetette, a biztonságos tárolást, Tehát a fegyvereket biztonságosan kell tárolni, ez egy lehetséges kiegészítés, ezt is meg kellene, hogy vizsgáljuk. Zárásként tehát elnök úr azt mondanám, hogy én örömmel várom a kollégákkal folytatott munkát, illetve hogy a szakértőket és bevonjuk ebbe a munkába, és így talán a bizottsági javaslatot a lehető legjobb módon tudjuk módosítani, és ki tudjuk emelni a pozitív aspektusait ennek. A regisztráció, a hatástalanítás, ugyanis pozitív aspektusok, és a határon átnyúló együttműködés is pozitív. Köszönöm, mondja az elnök, elnézést kérek azoktól, akik ezt már tudják, valakinek a telefonja közben megszólalt, Ezt esetleg ki lehetne kapcsolni, mondja az elnök úr. Tehát most akkor csak gyorsan elmondom, hogy mit, mi is következik. Nem igazságos a bizottsággal szemben, hogy állandóan rájuk mutogatnak, és közben nem tudnak semmit sem szólni. Úgyhogy a DG Home és a DG Grow képviselőit arra kérem, hogy nagyon röviden szóljanak valamit, de nyilván nem tudnak kitérni minden részletre, mert arra nincs idő a jövőben lesz még egy hosszabb ülés is, úgyhogy kérem, hogy ne próbáljanak meg mindenre válaszolni, mert most egész egyszerűen nincs erre időnk, de világosan ki akartam jelenteni azt, hogy lesz még a napi rendünkön olyan alkalom, amikor a bizottság részt vesz, és az összes felvetésre választ adhat. Én ezt garantálni fogom. Ezt gyorsan el akartam mondani nagyon világosan, viszont fontos, hogy a bizottságot most meghallgassuk, mielőtt Feléró asszonynak visszaadom a szót, hogy lezárjuk ezt a meghallgatást. Tehát először akkor kezdjük a DG Home-mal, és nem Alexis úr, hanem Gágó kolléga fog szót kapni, elnézést kérek a neve Gágótól, parancsoljon, jó? Tehát akkor a DG Home következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy a bizottság nevében az előkészületeket bemutathatom. És annak is nagyon örülök egyébként, hogy az aggályokat meghallgathattuk. Megpróbálok nagyon röviden fogalmazni, és aztán a kollégám majd kitér egy-két kérdésre, amelyet itt felvetettek a képviselők. Nagyon világosan szeretem volna azt elmondani rögtön az elejétől kezdve, hogy a bizottság javaslata már régóta készült, tehát ez nem kapkodva zajlott a tervezést, a szöveg készült egy kicsit gyorsan, talán ezért olyan a szöveg, amilyen. De az előkészületek 2013-ban kezdődtek. A bizottság akkor elfogadott egy közleményt a lőfegyverekkel kapcsolatos kereskedelemről, illetve a belbiztonságról, és itt figyelembe vettük mindent, az operatív együttműködést, a jogszabályokat, a finanszírozást, a képzést, és nagyon jó háttéranyag ez, és erre a kis meghallgatásra is készültek háttéranyagok, rengeteg tanulmány készült, úgyhogy én ezekre szeretnék hivatkozni, és mondanám, hogy nagyon részletes tanulmányok ezek, és nagyon világosan felhívják a problémákra a figyelmet, amelyeket aztán a bizottság megpróbált megoldani a javaslataiban. Ezekben a folyamatban, ebben a munkában, és 2013 óta a tanulmányokkal párhuzamosan a DG Home, a DG Growth, a bizottság általánosságban meghallgatta az összes érintett felet a tagállamokban, a magánembereket, magánembereket, szervezeteket és így tovább. Tehát minden érintett felet igyekeztünk meghallgatni. Ezt szeretem volna kihangsúlyozni, hogy milyen munkát végeztünk, tehát az előkészítő munkát. A tanulmányok problémákra hívták fel a figyelmet, az Európol felmérése is problémákra hívja fel a figyelmet. Azt mondják, hogy a nemzeti jogszabályokban különbség van, különbségek vannak, és így az illegális kereskedelemre lehetőség nyílik, illetve a hatástalanított fegyvereket módosítani lehet, és a legális kereskedelmi láncból át lehet térni velük az illegálisba könnyen elérhetőek magánszemélyeken keresztül is ezek a fegyverek, akár olyan magánszemélyekkel, akiknek nincs korábbi büntető jogi története. Ez tehát azt jelenti, hogy a lőfegyverek és az alkatrészeik elérhetők. Aztán pedig, ami a tényeket illeti, a bűnöldözési oldalról vannak adataink. A legfrissebb terrorista adatokból kiderült, hogy kalasnyikovokat használtak fel, illetve Zastava Tokares, Nagant, kézi fegyvereket. Ezek voltak a leggyakrabban alkalmazott lőfegyverek a terrorista támadásokban. Általában nem ezeket a fegyvereket használják a vadászok, de legálisan használhatóak ezek, tehát jogi, legálisan beszerezhetőek az EU piacon. Szerettem volna azt kiemelni, hogy a javaslattal Együtt a bizottság egy cselekvési tervet is elfogadott az illegális fegyverkereskedelemmel, illetve illegális robbanószerkereskedelemmel szemben, és ez azt jelenti, hogy ezzel kiegészítjük a javaslatokat, tehát hogy az internetes értékesítés, a megjelölés és az összes többi javaslatra vonatkozóan, ez egy kiegészítés. Mindjárt átadom a szót a kollégámnak, de hadd mondjam, hogy ahogy López Aguilar úr is említette, szeretnénk javítani a javaslatot, jó, akkor adjuk át a szót a kollégájának, Alexis úrnak, és kérem, hogy két perc, próbálja meg a két percet betartani, és nyugodjanak meg, most nem várnak a kollégák a bizottságtól részletes választ, mert erre majd később lesz lehetőség. És a kollégáknak is mondom, hogy nem lehet majd most minden egyes szempontra reagálni. Tehát erre hosszú időre lesz szükség, a részletes vitát én garantálni fogom később. Én most csak a kezdeti reakciókat várom a bizottságtól. Tehát egy későbbi eszmecserén, majd egy későbbi ülésünkön megfelelően tudnak válaszolni a kérdésekre. Nyilván, amit önök elmondanak, az európai parlamenti képviselőkből még több kérdést hív elő, tehát erre sok, idő lesz szükség, sok időre lesz szükség. Tehát akkor kérem Alexis urat kettő percben, és utána pedig eh, folytatjuk a munkánkat. Köszönöm, elnök úr. Csak néhány fontos dologról eh, beszélnék, aztán a többire majd visszatérünk. Eh, ugye terrorizmusról is beszéltünk ma, ami nyilvánvalóan érthető is. Ugyanakkor eh, rá kell mutatni, hogy ez nem egy terrorizmussal foglalkozó irányelv tervezet, ez a lőfegyverekkel foglalkozó irányelv, és a lőfegyverekhez kapcsolódó biztonságról szól. Tehát a problémakör az sokkal tágabb értelemben értendő, mint a terrorizmus. Tízezer gyilkosságot követnek el lőfegyverrel Európában évente. Nyilván ez nem tízezer terrorizmus gyilkosságot jelent, vagy mészárlást jelent nyilvánvaló, hogy az iskolában elkövetett gyilkosságok Nagy-Britanniában, Finnországban ezek ismertek, a norvégiai félautomata fegyverrel elkövetett mészárlás ismert volt. Ezek gyakran, viszonylag gyakran következnek be, mégpedig legális félautomata fegyverekkel. A probléma sajnálatos módon nem csak az illegális fegyverekre vonatkozik, ezért tettük ezt a javaslatot. Ami a fegyverkategóriákat illeti, sokan alá húzták, hogy ez a B7-es e kategória, ez nincsen megfelelően meghatározva, ezzel egyetértünk és a jelenlegi megszövegezés egy olyan megszövegezés, amelyet a tanács alkalmazott, és mi ezt átvettük a bizottság, a szövegezést javítani akarja, és figyelembe fogja venni azokat a konstruktív javaslatokat, amelyek itt is elhangzottak a tagállamokkal, illetve szakmai szervezetekkel is beszéltünk. Nem, nincsen még konkrét szövegjavaslat, de nyitottak vagyunk. Ami az orvosi vizsgálatokat illeti. Én meglepett, hogy mennyire negatívan reagáltak sokan erre a javaslatra, azért, mert nyilvánvalóan szerintem észszerűek ezek az orvosi vizsgálatok. Nyilvánvaló, hogy én szemüveggel önt látom, de anélkül nem látom. Nos, e, szemüveggel kaphatok Kalasnyikovot? Ilyen egyszerű a kérdés. Állandóan történnek balesetek, előfordul az, hogy eh, jogger nem ért haza, eh, mert eh, fejbe lőtték az erdőben, amiközben joggingozott, joggingolt. Tehát ezek az orvosi vizsgálatok nyilván nem oldanak meg mindent, de úgy gondoljuk, hogy egy sor kérdést megoldanak. Egy dolog a gyűjtőkről, a gyűjtők problémája komoly, komolyan is vesszük Nekünk vannak olyan példáink egyébként, amelyet meg is osztunk örökkel, hogyha kell, ehm, amely szerint eh, gyűjtői fegyvert is használtak már fel, illetve ehm, történtek vele eh, balesetek, erőszakos cselekmények. Köszönöm a eh, vendégeinknek, hogy eljöttek, és a bizottságnak is, hogy beszéltek erről az irányelvről, és annak hátteréről. Számunkra az, hogy itt ülünk, lehet, hogy azt a benyomást kelti, hogy minden rossz, de csak ezt a két kérdést járjuk körül, miközben hát azért elég sok minden, ami nem teljesen tisztázott még itt az irányelven belül, és ezért fogalmaztak meg hát ennyi kritikát a tagállamok. Úgyhogy ez volt a ké, két legfontosabb pont, amiről úgy gondoltuk, hogy mindenképpen tárgyal, tárgyalni kell, miközben vannak persze nagyon jó pontok is ebben a jogszabálytermezetben, ami támogatni is tudnak a tagállamok. Az eljárásokat mindenképpen tisztázni kell, de például itt az egészségügyi vizsgálatok során is előrébb jutottunk, és azokat a hiányosságokat, amelyeket azonosítottunk, most nyilván akkor meg lehet oldani. Lehet, hogy nagyon gyorsan történt minden, a tervezetnek a tető aláhozása a párizsi merényletek után, és ez a terrorizmus elleni felépésként értelmezendő, vagy így értelmezzük, de ez a folyamat, hogy idáig eljussunk, azért már egy ideje zajlik. És azt gondolom, hogy igaz az a megállapítás, hogy mindenképpen világosan kell fogalmaznunk, hogy nem az illegális fegyverek elleni harc, vagy a terrorizmus, vagy a szervezett bűnözés elleni felépésről van szó, nem. Arról van szó, hogy a legálisan szerzett fegyvereket ne használják illegálisan. Vagy a legális fegyverek a végén ne váljanak illegális fegyverek, és használják fel őket bűncselekmény során. Tehát annak a biztosítása a legfőbb feladatunk, hogy a legálisan vásárolt fegyvereket annak is kezeljék. Tehát szerintem a jobb megszövegezés mindannyiunk feladata, szerintem itt sikerülni fog megoldásra jutnunk, és pozitívan zárnunk azt a folyamatot, amire a végén büszkék is lehetünk. Köszönjük szépen! Elnézést kérek, hogy egy kicsit sietettem kellett itt a bizottsághoz hozzászólóját, szólóját, de köszönöm szépen tényleg megint ezt a magas szintű minőséget, és azt gondolom, hogy a tisztelt ház minden frakciója elmondhatta az aggájait, a meglátásait a tervezettel kapcsolatban, és a koordinátorokkal nyilván összeülünk, megbeszéljük, hogy hogyan tovább. És ezt, ezt a vitát mindenképpen napirenden tartjuk, úgyhogy köszönöm szépen. Kollégák, köszönöm. Megyünk tovább az ötös napirendi ponttal, ez az esenyő keretmegállapodás. Maradnak a vendégeink? Jó? Jó, akkor megyünk tovább, és mindenki maradhat akár a helyén is. Az adatvédelmi biztos Peter Ali úr fogja előadni és ebbe vezetni a témát, és az igazságügyi főigazgatóság képviselője is itt van. Először a jogi szolgálat képviselőjét fogjuk meghallgatni, ami az elsődleges és másodlagos jognak a kapcsolatát illeti, valamint az EU-s joggal való összefésülhetőséget, és a koordinátorok is megkapják a szót, és a LIBE felelőse pár percre, az EPDS pedig a saját állásfoglalását is el fogja mondani, és ha jól értesültem, akkor gyakorlatilag a szövegek mindenkinél megvannak. Akkor a jogi szolgálattal kezdenénk. Megadom a szót, parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyára tudják, hogy jogi véleményt kértek tőlünk három kérdést, illetően az EU és az USA közötti keret megállapodást illetően, és a válasz megérkezett a három kérdésre vonatkozóan. Mindahogyan tudják, a megállapodás egy olyan megállapodás, amely magas szintű adatvédelmet kíván biztosítani a személyes adatok kapcsán, a bűn üldözési ágazatban. Nagyon fontos tisztázni a kapcsolatot ezen megállapodás és a másodlagos EU-s jogalkotás között. Először is szeretném tisztázni, hogy az EU-USA megállapodás egy nemzetközi megállapodásnak minősül az EU-MS eh, kontextusában, és ez a megállapodás, amikor tető alá hozásra kerül, akkor kötelező érvényű lesz az euró és a tagállamokra vonatkozóan. Ami ennek a nemzetközi megállapodásnak és az EU jogalkotásnak a kapcsolatát illeti, itt ugye joggyakorlatról van szó, a másodlagos jog felett elsődleges, tehát prioritást fog kapni, és a jövőben ha például az adatvédelmi csomag elfogadásra kerül, akkor ez a megállapodás ugyanazokat a területeket, ugyanazokat a kérdéseket fogja lefedni, mint például a harmadik országok felé adat továbbítást. és a megfelelőségi vizsgálat amennyiben átment, akkor nincs továbbiakra szükség EU-s szinten, mert akkor az az amerikai fél felé is megfelelőségnek fog, megfelelőnek fog minősülni. Van azonban egy nagyon fontos megjegyzés, hogy a, bíróság eset jogát szem előtt tart, fenntartva egy amerikai, illetve egy nemzetközi megállapodás nem kaphat prioritást az EU-s jogszabályokkal szemben. És éppen ezért a nemzetközi megállapodás igazából másodlagos jogalkotás felett sem rendelkezne prioritással, amennyiben ez nem kompatibilis a kartával vagy az EU-s szerződésekkel. Tehát ez az első kérdésükre adott válaszom. A második kérdés, amit kaptunk, arra vonatkozott, hogy ez a nemzetközi megállapodás megfelelőségi mm, döntést igényel-e? Hát a válaszom erre igen, de mindjárt kommentálom is. Ez a nemzetközi megállapodás nem a klasszikus értelemben vett megfelelőségi döntés, mert ezt másodlagos joggal kapcsolatban szokás hozni, a vonatkozó jogszabály értelmében a bizottság ezt kérheti. Most viszont, miután mondtam, nemzetközi jogalkotásról van szó, bár más a helyzet, a, hatásai mégis hasonlóak, hiszen ez a, ez a nemzetközi megállapodás gyakorlatilag nem vetít elő, nem vetíti előre annak a szükségességét, hogy ilyen megfelelőségi döntést kelljen hozni, hiszen van már egy érvényben a nemzetközi megállapodás révén. Amire felhívtuk még a figyelmünk, figyelmet, az az, hogy a nemzetközi megállapodások és a bizottsági másodlagos jogalkotási döntések közötti különbségre tekintettel a bíróság a bizottsági döntéseknek a jogszerűségét felülvizsgálatja, és akár a, ezeket a döntéseket érvénytelenítheti is. Ez a nemzetközi megállapodásokat illetően nincs így, hiszen sokkal korlátozottabb az illetékessége a bíróságnak, hiszen a nemzetközi megállapodások nemzetközi jog alá tartoznak. És miután egy-egy ilyen elfogadásra kerül, ezt nem lehet érvényteleníteni és érvénytelennek kimondani. Tehát a bíróság a kompatibilitást a nemzetközi megállapodás elfogadása előtt vizsgálhatja. Ez tartozik az illetékességébe. Harmadik kérdést illetően, ami egyébként a jogi státuszt illeti, olyan személyek vonatkozásban, akik nem EU-s polgárok, és hogy ők-e, ők például a, a jogszabály hatája alá tartoznak-e, tehát élvezhetik-e az adatvédelmet. Teljesen egyértelmű, hogy a személyes adatokat illetően mindenki élvezheti. A az adatvédelem és a 8-as és a 16-os cikk értelmében mindenki jogosult a személyes adatok védelmére. Tehát nem csak EU-s jog, jog, polgárokra. Viszont most itt a nemzetközi megállapodást illetően kicsit más a helyzet. Itt van jogolvasati lehetőség, és ezt csak egy bizonyos részes fél polgárai élvezhetik. Tehát például usa polgárok kapnának jogorvoslati jogot. A kérdés az, hogy ez kielégítő-e az EU-s jogszabályok adta követelményeket illetően, és hát itt látunk egy, egy rést a pajzson. Tehát az elvárás, a követelmény és a valóság között ellentmondás van. a konkrét esetek kapcsán és a Schrems esetben is kimondásra került, hogy mindenki számára biztosítani kell az adatvédelmet személyes jogokkal kapcsolatban, de a jogorvosati lehetőségeket, illetően csak bizonyos kategóriába tartozó emberek számára, polgárok számára lehet biztosítani, így például EU-s polgárok számára, tehát a kartával, amennyiben ez így lesz, nem lesz kompatibilis a, az egyezmény. Ez volt a válaszunk a harmadik kérdésükre, és hogyha vannak további megjegyzés vagy kérdés, kérdéseik, nagyon szívesen válaszolok erre. Köszönjük szépen. Bizottság. Okay. Thank you, Mr. President. Thank you, members of the committee. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, ahogy meghívtak a keret megállapodás vitájára. Nagyon fontos pillanatban tartjuk ezt a megállapodást, néhány nappal azt követően, hogy az amerikai kongresszus elfogadta ezt a javaslatot. Ez egy komoly siker az Európai Unió számára, és az Európai Parlament is nagyon komoly szerepet játszott ebben, és ezt köszönöm is. Én most hallottam az Európai Parlament jogi szolgálatának eh, a véleményét, nevezetesen azt, hogy a jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban fejezte ki aggodalmakat, és akkor én itt válaszolnék ezekre a felvetésekre. Négy dologra koncentrálnék. Először is a megállapodás természetéről beszélnék, majd a személyi hatájáról a megállapodásnak, harmadsorban pedig tisztáznám azt, hogy ez a keret megállapodás ez nem a megfelelőségi határozatról, illetve a megfelelőség nyújtásáról, kimondásáról szól, és beszélnék arról is, hogy mi az összefüggés adatvédelmi szempontból a mi jogunk és az adatvédelmi és a keretmegállapodás között. Tehát level. Ez egy olyan megállapodás, amely ténylegesen egy adatvédelmi megállapodás, minden más hasonló megállapodástól eltérően ez a keretmegállapodás nem hatalmaz fel adat átadásra, adatcserére, hanem csak adatvédelmi óvintézkedésekkel foglalkozik, illetve a személyek jogaival. Ez a megállapodás egy adatvédelmi keretet hoz létre, amely minden egyes esetben a rendvédelmi adatátadásoknál vizsgálja azt, hogy hogyan alakulnak az adatvédelmi szabályok, legyen az adatátvétel, az adatátadás nem, európai jogszabályon alapuló, vagy nemzeti jogszabályon alapuló. Nos, a, minden Európai Uniós adatvédelmi alanyra vonatkozik, kivéve a jogorvoslat esetét, minden egyes más adatvédelmi jog, beleértve az értesítés, az administratív jogorvoslat és egyéb óvintézkedések mindenkire vonatkoznak minden személyes adat átadásra, amely történik az Európai Unió hatásságai és az amerikai rendvédelmi szervek között, függetlenül attól, hogy az adott adat alany az állampolgár vagy más státuszú. A harmadik cikke a megállapodásnak azt mondja, hogy a keretmegállapodás óvintézkedései és garanciái minden személyes adat átadásra eh, érvényesek az Európai Unió és az Egyesült Államok eh, bűnügyi szervei között. Eh, Emellett vonatkozik a megállapodáson alapuló adatcserére, PNR alapján például, amikor az adatcsere az egy állami hatóság és egy magáncég között történik. Mihelyst tehát az Egyesült Államok és az Egyesült Államok és az Európai Unió között büntetői ügyi ügyekben történik adatváltitel, érvényes ez a jogszabály függetlenül az állampolgárságtól. Tehát az, hogy jogszerűen Európában lakó vagy állampolgár, ez nem, nem tesz semmilyen különbséget, ami az administratív jogorvoslatot illeti. A, a célhoz kötöttség elvét pedig szabályozó cikk, a hatos cikk azt mondja, hogy ez az elv is köti az amerikai hatóságokat akkor is, hogyha az adatokat megosztják más amerikai hatósággal, tehát például kikerülnek az adatok a büntetőigazságszolgáltatásból. Ezek az intézkedések nagyon komoly javulást jelentenek a jelenlegi helyzethez képest. A jelenlegi jogi szabályozás alapján történő adatcsere csak gyenge vagy semmilyen adatvédelmi óvintézkedések hatája alatt áll. Ez a keret megállapodás további adatvédelmi óvintézkedéseket nyújt, és egyfajta biztonsági hálót nyújt, amely alá nem eshet a jogvédelem szintje. Tehát ezek a védelmek, jogok és óvintézkedések innentől kezdve nem a nulláról tárgyalandók minden egyes esetben, amikor az amerikaiakkal tárgyalunk. Tehát ez a keret megállapodás eh, nagyon bonyolult volt. A tárgyalások ezt megmutatták. Ami a jogi, a jogorvoslat kérdését illeti, ott aláhúznám, hogy az amerikai kongresszus által elfogadott szöveg egy nagy siker, amit nem értünk volna el, hogyha a keretmegállapodás nem gyakorol nyomást az amerikaiakra. A, egy, nagy, egy nagy probléma szűnik meg, leg, komolyabb partnerünkkel az egyenlőtlen elbánás problémája. Az amerikai polgárok ugyanis már most eh, élveznek eh, adatvédelmi jogokat és eh, jogorvoslati lehetőséget Európában. Eddig az Európai Uniós polgárok nem élveztek hasonló védelmet az Egyesült Államokban. Ahogy önök is az októberi elfogadott szövegükben rámutattak. Nagyon fontos volt az, hogy az Európai Unió polgárai is ugyanolyan jogokat élvezzenek, mint az amerikai polgárok, és megkapják a kikényszeríthető jogorvoslati lehetőségeket minden diszkrimináció nélkül. Tisztelt képviselők, ezt értük el. Tehát ez a törvény, amit az amerikaiak most elfogadtak, lehetővé teszi az európai polgárok számára, hogy három eh, helyzetben eh, hozzáférjenek a jogorvoslathoz, olyan három eh, helyzetben, ahol csak jelenleg csak az amerikai polgárok élnek, ezek, élhetnek ezekkel a jogokkal. Ezek a javítás, illetve a szándékos kiadása a személyes adatoknak, amennyiben ez megtörténik, és sérti az európaiak érdekeit, akkor felléphetnek ez ellen, és kártérítést is kérhetnek. Ráadásul a megállapodás időszakos felülvizsgálatánál is majd ennek az érvényesülét figyelembe vesszük. A amikor a kongresszusban márciusban megjelent ez a törvénytervezet, a LIBE delegáció találkozott az amerikai kongresszus képviselőivel. A jogorvoslatról szóló törvény az 1974-es amerikai Privacy Act eh, rendelkezéseit kiterjeszti az európai állampolgárokra. Ugyanakkor nem ez az egyetlen módja a jogorvoslatnak. A harmadik bekezdése a 19. cikknek teljesen világossá teszi, hogy ez a más jogorvoslati lehetőségeket nem zárja ki, ilyen lehetőségekkel pedig minden személy rendelkezik. Például a computer fraud törvény, illetve az Electronic Communications Privacy Act, vagy az információs szabadságról szóló törvény alapján járnak ilyen jogorvoslati lehetőségek, és ezeket egy magyarázó szöveg fogja tartalmazni, amit hozzácsapunk a keret megállapodáshoz. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió állampolgárságával nem rendelkező személyek nem maradnak jogorvoslati lehetőség nélkül a magánélethez való jogokat illetően, hanem a Schrems ítéletnek megfelelő védelemmel fognak rendelkezni, ezért is nem gondoljuk azt, hogy sérülne a bíróságnak ez az ítélete. Szintén észben kell tartani azt, hogy az Európai Uniós eh, polgárok, nem csak az Európai Uniós polgárok eh, lehetnek kedvezményezetjei ennek az új amerikai törvénynek, más állampolgárok is eh, részesülhetnek ennek jótéteményeiből, akkor, hogyha az ő országaik kérelmezik azt, hogy kerüljenek ők is a hatájai alá. Mi úgy gondoljuk, egyébként pedig a Piracy Act alapján is élvezik ezeket a jogvédelmeket. A, a jogorvoslatról szóló törvény, 2015-ös törvény jelentős fejlődés a jelenlegi status quo-hoz képest, és korábban precedens nélküli elmozdulás az amerikai jogalkotási gyakorlatban. Mivel nyilvánvalóan nem maximális a e, e, elmozdulás. E, ez nem jelenti azt, hogy maga a keret megállapodás problémás. Mert ha ezt a logikát végigvinnénk, akkor az azt jelenteni, hogy a tagállamok által kötött minden adat megosztási megállapodás eleve illegális lenne, mert nem ad az Európai Uniós polgároknak sem, és más kategóriáknak sem jogorvoslati lehetőséget. Ez elég rossz hatással lenne a bűnügyi együttműködésre. Más szóval. A jogorvoslatról szóló törvény elfogadása arra kell, hogy kényszerítsene bennünket, hogy azért, mert többet szeretnénk inkább maradjunk a status quo-nál, és ezzel megfosztjuk a polgárainkat attól, hogy további jogokat élvezzenek. Én erre azt mondom, hogy nem. A harmadik érv pedig hány pontot szeretne. Mindjárt befejezem, elnök úr, nem tudok minden időt odaadni önnek. Hány, hány pontot szeretne Andrew, I just want to check how many points you've We've got a lot of members who want to ask questions okay. about what you've already said. Okay. Um, and we have the EDPS. And that... Megfelelőség határozatról szeretnék még um, beszélni, mondja a bizottság uh, képviselője, de ki, utána, ön utána az adatvédelmi biztos is uh, szót kap, illetve még a képviselők is szeretnének beszélni. Igen, elnök úr, uh, csak reagálni szeretnék a jogi szolgálat megfigyelésére, miszerint nem meg, nem ad megfelelőségi határozatot ez a keretmegállapodás az Egyesült Államoknak. Nos, soha nem volt célja a bizottságnak az, amikor tárgyalt az amerikaiakkal, hogy ezt a megfelelőség megállapítást nyerjem. És a keretmegállapodás nem is nem is tér ki erre, nem úgy, mint a PNR, illetve a másik megállapodások. We can do supplementaries, we can be flexible. Természetesen később, később majd még további, további érveket lehet mondani a kapkérdéseket, de be szeretném fejezni a gondolatomat, de gyorsan mondja az elnök. Ez még egy ilyen pont, mondja az elnök. Először is az ötös cikk harmadik eh, bekezdése nem ad általános felhatalmazást, hanem gyakorlatilag vélelmet alapoz meg, tehát a megfelelőség vélelmét, amely nem automatikus. Az ötödik cikk második bekezdése ezt nyilvánvalóan kimondja. Ez a vélelem nem általános, hanem eseti jellegű. Ez nem egy olyan ez nem egy olyan eszköz, amely kiegészíti a jogi szabályi alapjait az adatátadásnak. E, nyilvánvaló, hogy ezt a vélelmet is meg lehet dönteni, és ebben a vonatkozásban a megfelelőségi határozatoktól eltérő a jogi jellege. Köszönöm. Köszönöm, majd visszatérünk még egy-két dologra, a koordinátorokkal fogunk kezdeni, és nagyon sokan kérnek szót. Úgyhogy akkor a koordinátorok közül Holmai asszony nincs itt, úgyhogy Fosszúr szeretett volna szólni. Don't confuse me, Mrs. Kérem, Cipel azt, hogy ne, ne, ne, ne zavarjanak össze, most itt nagyon nehéz ezt észben tartanom, hogy mi hogyan megy. A koordinátorokkal fogok kezdeni. Utána Butarelli úr, kivéve, hogyha most szeretne szólni. Jobb lenne, szeretne inkább most, és utána jöjjenek a képviselők? Köszönöm szépen Cipelasszonynak ezt a megjegyzést. Kérdezem az adatvédelmi biztos, hogy hasznosabb lenne önnek, hogyha most szólhatna. Ha ez segít, akkor most szóljon. Jó, jó, jó, rendben van. Tehát akkor az adatvédelmi biztos kérem Butarelli urat, hogy most tartsa meg az előadását, és akkor utána kérdeznek a képviselők, Cipelasszonynak pedig köszönetet mondok, Butarelli úr következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, tisztelt képviselők, ezt a meghívást, hogy megbesz- megvitassuk az EU-USA keretmegállapodást. Ugye tudják, hogy pénteken az előzetes véleményemet én már közzétettem a, között, a szöveggel kapcsolatban, amit a bizottság a honlapján közzétett. Ugye tudják, hogy tavaly szeptemberben látták el kézjegyükkel a felek ezt a szövegtervezetet, miután az Egyesült Államok kongresszusa elfogadta a jogorvoslatra vonatkozó törvényt. Az Európai Adatvédelmi Biztos, illetve semmilyen nemzeti adatvédelmi hatóság nem vett részt a tárgyalásokon, és ezért ugyanúgy, mint bármilyen más vélemény esetében a mi szándékunk az csak annyi, hogy független tanácsadó testületként szeretnénk a véleményünket megfogalmazni, amennyiben ez az egyének jogait érinti. Biztos vagyok benne, hogy ebben a házban senki nem becsüli alá azt, hogy mennyire kényes ez a feladat, és mennyire összetett ez a feladat az Európai Bizottság esetében, ugye, aki lefolytatja a tárgyalásokat. Tehát ne becsüljük alá, hogy mennyire nehéz ez, és hogy mekkora történelmi jelentősége van ennek a megállapodásnak, ez gyakorlatilag a jövőbeni nemzetközi megállapodásoknak a mintapéldája lehet, információcsere egyéb témákban, nem csak az EU-t érintően. Tehát konstruktív tanácsokat kívánunk adni annak érdekében, hogy sikeresen lehessen lezárni ezeket a tárgyalásokat az EU oldalon. az intézmények ugye a szükséges horizontális és következetes kereteket hozzák létre. A bűnöldözés az megfelelő célkitűzés, illetve és ezzel kapcsolatban a személyes adatok cseréje sokkal fontosabbá vált a jelenben, mint valaha így volt ez a múltban. És mi mindig is ezt hangsúlyoztuk, a múltban is és most is, hogy fenntartható megállapodásokra van szükség. Egészen ideig az Európai Unióban nem voltak robusztus közös keretek, és most sincsen semmifajta következetes biztosítékrendszer, amely védené a magánszemélyek jogait és szabadságait. Tehát én tulajdonképpen mindenfajta olyan erőfeszítést támogatok, amely végre először első alkalommal megteremt ilyen kereteket, most először az Egyesült Államokkal. A cél az az, hogy ugye meg legyen a kompatibilitás az EU szerződésekkel, illetve az alapjogi kartával, és különösképpen a 7-es, 8-as cikkre gondolok, illetve a karta 47-es cikkére, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16-os cikkére. Tehát az első véleményemet hadosszam meg önökkel, azt a terminológiát használva, amit az eredeti szövegben láthatunk. Azt el kell ismernünk, hogy nyilván nem könnyű az EU-s jogban szereplő meghatározásokat átültetni egy harmadik ország jogrendszerébe, de ettől függetlenül hangsúlyozzuk, hogy a biztosítékoknak nagyon világosnak és hatékonynak kell lenniük, ahonnak érdekében, hogy az elsődleges EU joganyaggal kompatibilitásban legyenek és nyilván a parlament jóváhagyása kell majd, hogy adja ehhez a megállapodáshoz. Mielőtt ez megtörténik, én arra kérem a feleket, hogy vegyék figyelembe az múlt szeptember óta bekövetkezett fejleményeket, eseményeket. Az eredeti megállapodásban meglévő biztosítékokat meg kell erősíteni. A semzítéletre már emlékeztettek mások, a Safe Harbor döntést ugye ez invalidálta, és ezek a bírósági határozatok nem hatnak ki közvetlenül erre a mostani megállapodásra, de van többfajta mechanizmus is, amelynek segítségével felmérhetjük, hogy egy harmadik országban mennyire hatékonyak az adatvédelmi intézkedések. A jogi szolgálat véleményében az összevethető comparable szót használták, és azt is, hogy similar, azaz hasonló. A Schrems ítélet, illetve a GDPR fényében hadd mondjam el, hogy már eleve nagyon szigorú útmutatás létezik, arra vonatkozóan, hogy az EU-s jog mit követel meg. A szöveget részletesen elemeztük, és találtunk benne három olyan pontot, ahol javítani kellene, hogy a szerződés 16-os pontjának, illetve az alapjogi kortának ez, kartának ez megfeleljen, plusz még 9 részletesebb ajánlást fogalmazunk meg. De a három legfontosabb pont, ahol javítani kellene, a következő. Az első, ugye minden biztosíték vonatkozzon minden személyre, ne csak EU-s állampolgárra, hanem minden magánszemélyre. A második dolog, a gyakorlatban is legyen hatékony az összes jogorvoslati lehetőség, és a harmadik a szenzitív adatok tömeges transfere ne következhessen be, ezt ne lehessen engedélyezni. Ezekre akkor most részletesen is kitérnék. Ugye az első ajánlásunk az volt, hogy nem csak az EU tagállamainak polgárai, hanem valamennyi magánszemély legyen érintett. Hát ugye a bizottság szövege is világos, minden személyes információra vonatkozik ez, tehát amit, ami szerepel a transferben, az információ átadásban, mindenre vonatkozik, tehát akkor az azt jelenti, hogy minden magánszemély érintett, és minden magánszemélynek joga van hozzáférni az adatokhoz, joga van helyesbítést kérni, és administratív jogorvoslatot is joga van kérni. Mert a szöveg alapján egyelőre csak a két fél állampolgáraira vonatkozik ez, a 4-es és 19-es cikk ezt kimondja. Ez kulcsfontosságú pont, nem engedhetjük meg, hogy több értelmű legyen a szöveg, nem zárhatunk ki senkit a megállapodás hatája alól, hogyha ezt megtennénk, akkor nem felelne meg a 7-es, 8-as és 47-es cikknek, mármint a karta 7-es, 8-as és 47-es cikkének ez a megállapodás ugye a magánélethez, az adatvédelemhez mindenkinek joga van, minden magánszemélynek a nemzetiségétől függetlenül. A második dolog ugye a jogoslati rendelkezések, hogy ezek a gyakorlatban is életbe lépjenek, a karta értelmében hatékonyan működjenek. Igen, mi értjük, hogy vannak más módozatok is, ahogy ezt meg lehetne oldani, de az Európai Unióban mindenkinek joga kell, hogy legyen a jogorvoslathoz, nem csak az EU-s állampolgároknak. Ezért mondom, hogy a 19-es cikk, a megállapodás 19-es cikkének szövege nem tökéletes, itt nem derül ki világosan, hogy mindenkinek van lehetősége a jogorvoslatra, itt csak a törölt adatok szerepelnek, megint nem engedhetjük meg, hogy ne világosan fogalmazzunk. Tehát nem lehet kihagyni senkit sem a jogorvoslat lehetősége alól, mert a Karta 47-es cikkének akkor nem felel meg ez a megállapodás, ugyanaz következne be, mint a Schrems ítélet esetében. Aztán pedig, ahogy a bizottság is említette, a 19.3-as cikk azt fogalmazza meg, hogy van más jogorvoslat is, amely rendelkezésre áll a, nemzeti, a felek nemzeti jogszabályai szerint. Hát mi most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy felmérjük ezeknek az alternatív jogorvoslatoknak a érvényességét, a hatékonyságát, különösképpen az USA-ban nem ezért hangsúlyoznánk általánosságban azt, hogy legyen egy általános szabály, a jogorvoslati rendelkezések, lehetőségek mindenkire vonatkozzanak. Az utolsó pedig ugye a szenzitív adatokról szól, az utolsó javaslatunk a 13.2-es bekezdésre gondolok itt. Úgy tűnik, hogy az lehetővé teszi a tömeges adatátadást, személyes adatok átadása, méghozzá olyan adatok átadása, amelyek nem konkrét esetekre vonatkoznak. Ez nem feltétlenül jelenteni a tömeges adatátadást, de nem lehet kizárni a szöveg alapján azt, hogy tömeges adatátadásra kerülne sor. És a korábbi véleményeinkkel összhangban most is felvetjük ezt az aggályunkat az összes PNR rendszerrel kapcsolatban, és most felvetjük ugyanezt az aggályunkat, hogy a tömeges adatátadásra ne kerülhessen sor. A többi ajánlásunkra és a vélemény többi pontjára nem térnék ki, mert szűkös az időnk, de azért azt megjegyezném, hogy van egy 5.3-as cikk, amelyben egyfajta általános alapfeltételezés, hogy megfelel a megállapodás az EU-s jogszabályoknak. Van egy konkrét jogalap az adatátadásra vonatkozóan, és ez azt jelenti, hogy a későbbi adatátadás esetében nem kell semmifajta engedélyt kérni a tagállami nemzeti adóvédelmi, adatvédelmi hatóságoktól, nem, és sem pedig az európai adatvédelmi hatóságtól. A szövegben vannak szükséges biztosítékok, szerepel az is, hogy más tanácsadó testületek, független adatvédelmi hatóságok működjenek, és persze így dióhelyben azt mondhatnám, hogy semmi probléma, hogyha az előzetes engedélyezéshez ragaszkodunk, de a jogossága, a törvénynek való megfelelése a folyamatoknak szükséges kell, hogy legyen. Tehát az adatátvitel mindenképpen be, be kell, hogy tartsa a jogszabályokat. Ezeket a módosításokat javasoljuk tehát eszközölni a szöveggel, mielőtt véglegesítik ezt a megállapodást. Azt hiszem hatalmas itt a felelőssége mindenkinek. A mi véleményünk, ahogy mondtam, előzetes, preliminary, tehát még nem végleges vélemény. Amint további információ rendelkezésre áll, ezt a véleményt módosítjuk, ehhez igazítjuk. Itt most pont nagyon jó alkalma van mindenkinek arra, hogy a szöveget módosítani lehessen, tehát egy utolsó tárgyalási fordulóban a felek változtathassanak a szövegen. Hadd mondjam el azt is, hogy az ajánlásaink közül néhány esetében csak szerény változtatásokat kell eszközölni a szövegen. A legtöbb ajánlásunkat pedig végre lehet hajtani azáltal, hogy a nemzetközi megállapodásokban használt eh, formulát alkalmazzák, vannak kiegészítő dokumentumok, amelyek a megállapodáshoz tartoznak, és azt is lehet garantálni, hát szükséges is garantálni, hogy ez nem valami fajta kívánságlista, hanem valóban kötelező érvényű dokumentum, tehát minden, amit csatolnak a megállapodáshoz, az is kötelező érvényű. A bizottság ugye elmondta, hogy a megállapodás az javítja a jelenlegi helyzetet, hiszen, hiszen a jelenlegi helyzetben rengeteg adatátadásra kerül sor, a tagállami hatódás, hatóságok átadnak adatokat, miközben semmifajta biztosíték nincs. Viszont még azt is hozzátenném, hogy a, jelenleg alkalmazunk egy jogi, egy jogszabályt, van rendőri és büntetőjogi tevékenységekre vonatkozó jogszabály, és itt megint a 13-as cikkre utalnék, a megfelelőségi vizsgálatokra, illetve a 16-tól 20-as cikkig tartó részre utalnék. Itt az adat alany jogairól szólnak, és ott tulajdonképpen bármilyen magánszemélyre, magánszemélyre vonatkozik a szöveg. Köszönöm szépen Butarelli úr, akkor most átadjuk a szót a képviselőknek. Albrecht úr kezdi, aki az előadó. First of all, let me... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottság erőfeszítéseért, annak érdekében, ötető alá hozzanak egy megállapodást amely egy alapot teremthet ahhoz a haladáshoz, előrelépéshez, amit a parlament már régóta követel. Ugye régóta zajlanak a személyes adatok továbbításáról, az EU és az USA között az EU-ból az USA irányába történő adattovábbítás esetén, és itt megjegyeztük, hogy egy konszisztens eh, keretre van szükség az Atlanti óceán mindkét partján a biztosítékokra tekintettel, amely azonban arra is lehetőséget biztosít, hogy eh, az alapvető jogokat eh, alkalmazni lehessen ebben a kontextusban. Azt gondolom, hogy ez a megállapodás, amely most tárgyalás alatt van, illetve az az eredmény, ami most itt van az asztalon, egy jó alapul szolgálhat, ugyanakkor úgy vélem, hogy van azért még jó pár bizonytalanság, jó pár, jó pár olyan pont, amit tényleg tisztázni kellene, vagy helyre kell hozni, mielőtt azt elfogadnánk. Az Európai Parlament jogi szolgálata, hogy egy mély elemzést végzett, és azért is szeretnék köszönetet mondani. És hát van két alapvető kérdés, amely felvetődött. Az egyik ugye a jogorvoslati lehetőség hatájának korlátozása az EU-s polgárokra, illetve az a hatás, amit kiválthat ez a, az egyezmény a megfelelős tekintetében amikor a bűnöldöző szervek kapnak e, megbízást, tehát hogy az ő vonatkozásokban is teljesül a megfelelőségi e, e, követelmény. Na most ez a megállapodás gyakorlatilag a jogalapokat illetően kiegészítésként szolgálhat. És azért azt is látjuk, hogy itt vannak kiegészítő potlolagos biztosítékok, amelyek egyébként nagyon sok más megállapodás esetében nincsenek meg, hogyha részes felek az USA, illetve a tagállamok, illetve az EU. Úgyhogy a meglévő megállapodásokra egy kicsit árnyékot is vetez, főleg amikor a, a, a lényeges biztosítékokra gondolunk, hiszen ezen megállapodás vonatkozásában ezek mind lényeges biztosítékok és hogyha a többi kevesebbet tud, a többi ilyen megállapodást te kevesebbet tud felmutatni, akkor a kérdés az, hogy azok elegendően jók-e, vagy tényleg jogi szempontból megfelelőek-e. Mindenképpen tisztázni kell még a bíróságnak például azt, hogy milyen kötelező, szükséges biztosítókokra van szó, amikor az Európai Unióból harmadik országok beli hatóságokhoz kerülnek ki bizonyos személyes adatok bűnöldözési vizsgálat céljából. Ha megengedik, csak erre a két pontra térnék ki egy kicsit részletesebben. Az a benyomásom, hogy amennyiben ez a megállapodás, és akkor nagyon szókimondon fogalmazok, tényleg csak potolagos jogokat akar biztosítani, anélkül, hogy hatást is generálna, tehát hogy legitimálja az adat továbbítást, vagy akár jogalapot képezne az adat továbbításhoz, akkor szerintem egy kicsit más a helyzet, mintha ez a megállapodás ilyen legitimációs hatást teremtene, tehát egyfajta megfelelőségi effektet kreálna hiszen a hatályt illetően is más lenne a helyzet az egyik, illetve a másik szituációban. Hogyha nyernénk ezzel az EU-s polgárok vonatkozásában, akkor nyilván a másik oldalon nem veszíthetnek azok, akik, akik nem tartoznak az EU-s jogszabályok hatája alá, illetékességüknél fogva. Úgyhogy a parlamenti jogi szolgálatának agályai az ötös cikk hármas pontja, pontjával kapcsolatosak. És az én benyomásom az az, hogy a jogi szolgálatnak a, az érvelését nem nagyon lehet megdönteni, hiszen úgy tűnik, hogy ezek az adattovábbítások gyakorlatilag az Egyesült Államok belé, vagy az EU-s adatvédelemre vonatkozó és az adattovábbításra vonatkozó szabályokat betartják. Tehát akkor nincs velük baj. Mindenki egyetérthet azzal, hogy a saját jogi szolgálatunknak a véleményét felülírhatja más jogi szolgálati vélemény, de ezt mindenképpen tisztázni kell, mert különben a megfelelőség kérdését nem fogjuk tudni egyértelműsíteni. És ha ez nem egyértelmű, akkor a parlament nem is tudja ezt jóvá hagyni. Ha ezt nem lehet kivitelezni, ezt a tisztázást, a szükséges úton, módon, akkor persze nincsen más lehetőségünk, mint hogy megkérdezzük a bíróságot, hogy ez így rendben van-e jogi szempontból, mert nem, nem, hagyjuk, nem hagyhatunk jóvá egy megállapodást, anélkül, hogy tudnánk, hogy minden részletében jogilag megalapozott ez a megállapodás. Elnök, köszönöm szépen. Fél hétig van csak időnk, úgyhogy elnézést. Mindig időnyomás alatt vagyunk. Fosszúr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament szakvéleménye, meg kell mondanom, hogy egy kicsit bizony, elbizonytalanít. Több mint három éve zajlanak a tárgyalások, és az amerikai fél most egy kicsit módosítja a jogi, jogrendszerét, nekünk meg az az érvünk, hogy hát igen, de hogyha ez nem felel meg százszázalékosan annak, amit az Európai Unióban megállapodtunk, akkor ezt nem tudjuk elfogadni. Hát ezt, ezt egyszerűen katasztrofálisnak tartom, mert én ezt úgy értelmezem, hogy akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy semmilyen adatcserét egyetlen országgal sem fogunk tudni kivitelezni a világon, hogyha ez nem felel meg a mi adatvédelmi elvárásainknak és előírásainknak. Azt nem inném, hogy a jogalkotó ez lett volna a fejében. Úgyhogy egy picikét irritál, hogy az alapjogokat, legalábbis hogyha a német alkalmazásból indulok ki, arra jogosítaná fel az államot, hogy hogy szinte csak egy az egyben alkalmazzunk megállapodásokat. Tehát nem nagyon hinném például azt, hogy a német alkotmányból származó jogokat egy az egyben lehetne érvényesíteni az amerikaival szemben, nem tudom ezt pontosan megfogalmazni, de egyfajta ilyen globális igénye lép elő Európa, miközben hát másként kéne leülnünk a tárgyalóasztalhoz, hogy megállapodásra juthassunk, mert ez nem lesz mindenkinek elfogadható. Aztán egy ilyen megállapodásnak a minőségét is értékeljük, ugye mennyiben lehet azt mondani, hogy hát igen, itt nem arról állapodunk meg, amit az amerikai rendszer fogalmazott meg, attól függően, hogy valaki európai vagy más nemzethez tartozó, vannak olyan alapvető jogok, amelyek mindenkire irányadóak, és nem lehet egyik vagy másik országhoz tartozónak maguknak vindikálniuk az országoknak. Tehát a jogrendszerek ezt el kell fogadni, nem teljesen egy, nem egyformák. Tehát nem tudom pontosan, hogy mi lenne a megoldás, de a problémát azt látom, és lehet, hogy a végén az lesz a döntésünk, hogy nem fogunk tudni ezen a területen semmilyen megállapodást megkötni, hogyha a mi elvárásaink nem teljesülnek. Úgyhogy ezzel azért nekem vannak nehézségeim. Összességében viszont, és hát ez lenne a kérdés, amit föl kell tennünk, hogyha nem jutunk előrébb, akkor tényleg az Európai Bíróság elé kell vinni az ügyet, hogy ők vizsgálódjanak, mert úgy tűnik, hogy más választásunk nem nagyon van, annak érdekében, hogy észszerű megállapodást kössünk, mert nagyon szetágazóak az elképzelések. Amit a bizottság egyébként itt elővezetett, az az én meglátásom szerint a nemzetközi jognak megfelelő struktúrát, tehát bizonyos rugalmasságot előrevetítő megállapodást lenne harmadik országokkal szemben, amire szükség van, mert a saját polgáraimat úgymond nem tudnám kvázi egy kicsit előnyben részesíteni, mert hogy rájuk nézve nem, nem alkalmazhatok mást. De nem hinném, hogy ez lett volna ennek a tervezetnek a célja. Szippel asszony. Na, hát bizonyos mértékben egyetértek azzal, hogy nem lehetett előre látni, hogy az amerikaiaknak ugyanarra a rendszerre lenne szükségük, mint amilyen nekünk van, és az EU-n belül is azért valljuk be, nagyon különbözőképpen szerveződünk, de azért a standardeknek valóban összehasonlíthatóknak kell lenni. Hogyha most hallom, hogy mit mond a bizottság, a jogi szolgálatunk, illetve Butarelli úr, miről beszélt, hát nem vagyok meggyőződve, és meggyőzve arról, hogy ez a szöveg tényleg nem egyfajta megfelelőségi ítéletet vonna maga után. Mert azért azt látnunk kell, hogy mi fog történni ezzel a megállapodással, majd amikor a gyakorlatban alkalmazzuk. Mit hallottunk? Azt hallottuk, hogy ez a keretmegállapodás egy nemzetközi megállapodás, amely a másodlagos jogot, amelyhez képest a második, másodlagos jog alárendelt jog. Tehát, hogyha standardekről, szabványokról, gyakorlatokról beszélünk, akkor mindaz, amit az adatvédelmi irányelvben meghatároztunk, lehet, hogy alárendelt szerepet kap. Tehát ez a megállapodás akár javíthatja a helyzetet, mint amilyen az a helyzet régen volt. A saját törvényeink, jogszabályaink, amelyek egyébként hatályban vannak jelen pillanatban, Ezekről azt gondoljuk, hogy ezek nem elég jók. Hát ezért alkottunk új jogszabályt az adatvédelem területén, amit egyébként lefed, lefedne ez a mostani megállapodás. Az 5 per 3-as cikk, tehát 5-ös cikk 3-as pontja azt mondja ki, hogy a személyes adatok feldolgozása az EU vagy az USA által mindenképpen meg kell, hogy feleljen az illetékes adatvédelmi jogszabályoknak, tehát a saját EU-s vagy USA beli jogszabályoknak, és ezen jogszabályok alatt nincs tov- szükség további szabályokra. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ez a ti jogszabályatok szerint zajlik, akkor nincs további ö, szabályokra szükség, mert abból indulunk ki, hogy a standardek hasonlóak, ugyanazok. Tehát ez egyfajta megfelelőségi ö, ítélet már. De azt nagyon alaposan ellenőriznünk kell, hogy az amerikai szenátus hogyan dönt. Hiszen ott úgy szólt, hogy jogorvoslat szempontjából egy külföldi ország csak akkor felel meg, hogyha az Egyesült Államokkal van adatvédelmi megállapodása, és nem megy szembe az érdek az Egyesült Államok érdekeivel. Tehát itt nem csak a mm, Safe Harbor, vagy most már Privacy Shieldre hallgató megállapodás, és most már a keret megállapodás bejelentése előtt úgy tűnik, hogy ez megint kikerül a köztudatba, ami nem jó. Szerintem nagyon sok új kérdés van még, amit tisztázni kell, és amik ezeket nem tisztáztuk, én ezt nem is tudom jóvá hagyni. Köszönöm. Stevens asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, az ECR nevében szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon fontos megállapodás, és nyilván előre kell lépnünk az USA-val fenntartott kapcsolatainkban. A keret megállapodás elengedhetetlen eszköz arra, hogy a transatlanti üzletmenet tovább folytatódjon, és a kapcsolatunk erősödjön. Ez a kapcsolat kölcsönös bizalomra és együttműködésre kell, hogy alapuljon. A független felügyelet, illetve a jogorvosathoz való jog csak erősítheti ezt a bizalmat egymás iránt. Az információ csere életbevágó az Atlanti óceán mindkét oldalán, és azt hiszem mindenkinek több lesz a bizalma, az adatátadásba vetett bizalma, hogyha tudja, hogy az USA és az Európai Unió hatóságai is világosan megfogalmazott szabályokat alkalmaznak. Én nagyon örülök annak, hogy most már mind a két oldalon megvan a jogorvoslatra vonatkozó jogszabály, és ez azt is mutatja, hogy az USA nagyra értékeli az EU-val fenntartott együttműködést, és ha jól értem, akkor ők is tud, tisztában vannak azzal, hogy ez a jogszabály az ő oldalukról, az ő részükről feltétele a mi együttműködésünk folytatásának. Érdekelt engem a parlament jogi szolgálatának véleménye. Van egy aggályom, amelyet egyébként a múltban már megfogalmaztam, és ez pedig a következő. A jogorvosat, amelyet felajánlanak az EU állampolgároknak, ugyanaz kell legyen, amelyet nem EU állampolgároknak ajánlanak fel. Tehát mindenkinek meg kell, hogy mindenki meg kell, hogy kapja ezt a jogorvoslatot. Ez egyfajta forgatókönyv, hogyha őszintén gondoljuk, hogy ez a reális, a fair megoldás az EU esetében, hogyha a, az usa kívüli világ felének a nevében tárgyal tulajdonképpen. Jogilag mit jelent ez, hogyha az EU az egész világon azt követeli, hogy a nemzetközi megállapodásokban a mi normáink szerepeljenek, függetlenül attól, hogy a másik félnek milyen nemzeti szabályai vannak, akkor ez nem igazán tárgyalást jelent. A, az adequacy, tehát a megfelelőség volt a mi szemünk előtt, ha jól értem. Ha a jövőben is így tárgyalunk, hogy nem hagyunk a tárgyalófelünknek mozgásteret, akkor talán felmerül annak a veszélye, hogy üres kézzel távozunk a tárgyalóasztaltól, és ezt aztán a biztonságunk, illetve az Európai Uniós vállalkozások szenvedik meg. Úgyhogy érdekelne a válaszok. Wikström asszony. Sophie Intervelt. Yes, thank you. Sophie Intervelt. Először is én azok közt voltam, akik már évekkel ezelőtt közvédelmi transatlanti megállapodást akartak. Ugyanakkor én csak akkor tudom ezt jóvá hagyni, hogyha a polgáraink jogait megerősíti egy ilyen megállapodás. Az EPRS és az ECRS kollégáknak, az epp és az ECRS kollégáknak mondom, igen, barátaink és szövetségeseink az amerikaiak, de nekem először a polgáraink jogait kell figyelembe vennünk, és nem fogjuk őket veszni hagyni. Ezért kérem őket, hogy olvassák el a szöveget, és eh, kevésbé hagyják figyelmen kívül az európai jogot. Mielőtt bármit aláírok, eh, és eh, megvizsgálom, hogy milyen kampány zajlik a Amerikában, és milyen, milyen kampányok folynak, és milyen jelöltek vannak, én azt akarom, azt látva is, hogy az én polgáraimat, konfitársaimat eh, jogvédelemben részesítjük, és ez kell, hogy legyen az első prioritásunk, nem adunk ki biankó csekkeket az amerikaiaknak. Ami a megfelelőségi határozatokat illeti, eh, én Birgit Cipelhez csatlakoznék, hogyha az ötös cikk harmadik bekezdését olvassák, és eh, az azt mondja, hogy shall be deemed to comply, és hogy nincsen további engedélyezésre szükség, mert úgy tekintik, hogy megfelel, hát ez gyakorlatilag egy megfelelőségi határozat, még akkor is, hogyha nemzetközi szerződésbe van bújtatva. Mert további engedélyezés nem kell ahhoz, hogy megtörténjen az adott esetben az adattranszfer. Ami pedig a a jogorvoslati lehetőségekről szóló törvényt illeti, ez nem egy kis dolog, ez egy fontos része az egész csomagnak. És ha megnézem a Judicial Redress Act-et, ezt az új amerikai törvényt, akkor ez marginális védelmet nyújt, mert azon kívül, hogy a nem EU állampolgárokat nem védi, még vannak további megszorítások is, hogy csak szándékos jogsértés esetén le lehet ezeket a jogorvoslati lehetőségeket alkalmazni, azok ellen kihívást intézni a bíróságon, és csak a bizonyos kijelölt hatóságok ellen lehet pert indítani, nem tudjuk, hogy ki ellen, és aztán Fonszéka úrtól kérdezem, hogy ez önök szerint a PNR és a SWIFT eh, további eh, megerősítését és további lehetőségeket biztosít? Nos, a PNR és a SWIFT adatok, azok nem tartoznak a Privacy Act hatája alá, tehát még az amerikai polgároknak sincsen jogorvoslati lehetőségük, ha jól emlékszem. Tehát mit hoz ez a megállapodás? Semmit gyakorlatilag. És hát ezen kívül van egy csomó más dolog, ami miatt én erősen aggódom. Én a bizottságtól már évek óta kérdezem, nem csak ma, és szeretném tudni, mert kérdezem, hogy az Európai Bizottság elemezze azt, hogy ez a megállapodás hogyan viszonyul a másodlagos jogalkotásunkhoz. A bizottság csinált is ilyet, aztán azt mondta, hogy ez titkos, bizalmas. Tehát nagyon örülnék neki, ha évek után ezt a jogi értékelést nyilvánosságra hoznák, hogy legalább tudjuk, hogy az önök jogi szolgálata mit gondol. Asszony követ. Ja. ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Hát elég nehezen maradok itt ülve a helyemen, de nagyon igyekszem. És először is szeretnék köszönetet mondani a jogi szolgálatnak, a nagyon világos, teljesen egyértelmű válaszért. és Szeretnék az adatvédelmi biztosnak is köszönetet mondani az állásfoglalásért, amivel azért ugyancsak kezdhetünk sok mindent. És azért emberek itt ne hazadozzunk már, akkor sem, hogyha a barátainkról van szó, mert ez a fajta magatartás, amelyet tanúsítanak, hát azt kell mondanom, hogy ez eléggé felidegesít. Ezt még más időszakból ismerem, és ott sem tartottam célra vezetőnek. Ha megnézzük ezt az egészet, akkor teljesen egyértelmű, hogy vélelmezhető, hogy tényleg megfelelőségi határozatról van szó. De hát, hogyha ez tényleg így van, akkor ennek vannak kihatásai nem lehet úgy csinálni, hogy jaj, hát ez nem olyan nagy baj, hogy minden nem kerül figyelembevételre, hogy ja, hát igen, az alapjogi kartával kapcsolatosan is azért vannak még aggályok, de hát itt nem az egész világ sorsát döntjük el. Hát miről van itt akkor szó? Akkor az EU-s jogszabályok hatályosak, vagy sem? Az is kérdés, hogy mi magunk betartjuk -e egyáltalán. Az alapjogi karta az, a hivatkozó cikket illetően most akkor vonatkozik ránk, vagy nem? Tehát nem arról van szó, hogy itt valaki kekeckedik, vagy a kákán is csomót keres, hanem itt döntő, alapvető kérdésről van szó, tehát hogy a saját jogainkat betartjuk-e, vagy fütyülünk-e rá. Én azt javasolnám, hogy mindenképpen tartsuk be, és ezen magunkat is mérjük le. Mert hogyha megnézzük, hogy miről van szó, akkor tényleg az van, hogy nem mindig lesz úgy, és most sem úgy van, hogy minden polgár például jogorvosati lehetős, kapna lehetőséget. Pedig ez alapvető joga lenne minden polgárnak, tehát a jogorvosati lehetőség mindenki számára adott kéne, hogy legyen, de ez nincs így. Na most, hogyha megnézzük ezt a az adatvédelmi biztos által is nagyon javasolt három javítási módosítőt, akkor érdekelne, hogy a bizottság erről hogyan vélekedik. Tehát milyen esélyt lát arra, hogy ezt tényleg kivitelezzük, ezt a három javítást. Aztán ezek az érzékeny adatok, a kényes adatok, és ezek ellenőrzése. Hát, hogyha tényleg ennyire komoly kérdések okoznak aggályt, hát akkor nem lehet egyszer napi rendet ezek fölött Úgyhogy kérdezném a bizottságtól is, hogy az önök véleménye szerint mennyiben minősíthetők nyitottnak még ezek a tárgyalások, vagy, vagy amit az adatvédelmi biztos javasolt, és amire figyelmeztetett, azt egyáltalán még integrálni lehet-e itt a tárgyalási sorozatba? Vagy, és hát gyakorlatilag azért ilyenre is volt már példa, már minden eldőlt. Hát amennyiben még nyitottnak tartja a bizottság a tárgyalásokat, akkor erről szeretnék még hallani, és egyenlőre ennyit. Köszönöm szépen, csak azt mondanám, hogy még hármalak Niedermüller úr, Bóni úr, López Aguilar úr, köszönöm a türelmüket, és Niedermüller úrral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Így időt is megtakarítunk több megjegyzésemet már Cipelasszony és Infelt asszony felsorolta, úgyhogy csak négy rövid és egyszerű kérdést tennék fel. Megint hivatkoznék a nemzetközi megállapodásra. A bizottság miért döntött úgy, hogy a legmegfelelőbb eszköz az adat cserére az EU és USA között pont egy ilyen nemzetközi megállapodás keretei közé kell, hogy kerüljön? A másik kérdés Mit tervez az Európai Bizottság? Nemzetközi megállapodásokat köt egyéb harmadik országokkal is ugyanígy, és így gyakorlatilag megkerüli a másodlagos jogszabályozást. Cipel asszony említett ezt a problémát, a covered country státusz problémáját. Ugye az USA kongresszusa már foglalkozott ezzel, Mit gondolnak, ez még megfelelő védelmet biztosít az EU-s állampolgárok számára? Az utolsó kérdésem pedig a következő. Mit tervez az Európai Bizottság abban az esetben, hogyha a megállapodásról kiderül, hogy nem kompatibilis az európai szerződésekkel, és ezt az Európai Bíróság tárja fel? Köszönöm, Bóni úr, köszönöm szépen, megköszönöm az előadásokat és a magyarázatokat. Giovanni, Giovanni Butarelli úr részéről. Mindenki nagyon heves és szenvedélyesen érvel, de azért ne felejtsük el, hogy nem 3-4 évvel ezelőtt vagyunk, hanem 2016-ban vagyunk most, és a teljes képet kell nézni. Az Európai Unió, az USA közötti adatcserét, van egy általános adatvédelmi rendelet, van egy irányelv, amihez kapcsolódik, megvan a PNR, megvannak a jogorvoslati jogszabályok, tehát az USA-ban is megvan, illetve a privacy jogszabály is megvan az USA-ban, és most dolgozunk egy keretmegállapodáson, és az én véleményem szerint nagyon fontos tudni, hogy milyen elemeket tartalmazon a teljes kép. Tehát a teljes képet kell nézni, mert hogyha kivesszük a 13.2 es cikket ebből a megállapodásból, akkor persze ebbe, ebben magyarázatokat a magánélet védelmére vonatkozóan. Aztán, ha elolvassuk az 5.3-as cikket, akkor fontos tudni, hogy megvan a GDPR, és remélem, hogy a magánélet védelme is megvan, tehát ez a Privacy Shield, és nagyon fontos a részleteket is ismerni. Az én véleményem szerint ez a keretmegállapodás tiszteletben tartja a az adatokat, biztosítja az azokhoz való hozzáférést, az adat megőrzése vonatkozó időről is szól, ez is nagyon fontos, és az adatok felhasználásának célját is korlátozza, erről már nagyon sokat beszéltünk. Elmondtuk, hogy nem lesz tömeges átadás és tömeges adatgyűjtés, hanem célzott adatgyűjtésre fog sor kerülni. Tehát nagyon fontos az összes többi dokumentumot is elemezni, hogy teljes képet alkossunk, amikor a célunkat el akarjuk érni. Ugye az a célunk, hogy meglegyen a lehetőség az adatátadásra bizonyos, nagyon fontos feltételek mellett. És persze, hogyha az adatvédelmi biztos által megtett javaslatokat szeretnénk megvalósítani, akkor újra át kell tekintenünk ezeket a dokumentumokat, és nem csak feszélyesen hanem hideg fejjel gondolkodva is ki kell, hogy tudjuk mondani, hogy igen, jó irányba halad ez a szöveg, van még rajta javítani való, de látnunk kell, amit eddig elértünk. Köszönöm. A utolsó két hozzászólót kérném, hogy egy-egy perc megfelelne-e, mert akkor utána a biztosnak még visszaadom a szót. Nos, itt nem érzelmekről van szó, hanem elővigyázatosságról és racionalizmusról, mert ott van a semzügy, és bárki kihívást intézhet a jogszabály ellen. Amikor én Amerikában jártam, Victoria Nullannal beszéltem, és említettem neki, hogy kell nekünk a jogorvoslat lehetése. Európaiaknak igen, de afgánoknak nem, mondta ő. De mondjuk, hogyha egy afgán kap politikai menekült jogot, akkor onnantól kezdve Max Schremshez hasonlóan az Európai Bírósághoz fordulhat. Alapvetően tehát ez egy reális lehetőség, és ezt mondja az adatvédelmi biztos is, illetve a mi jogi szolgálatunk is, tehát like just to say that also on... Azt is szeretném megmondani, hogy ami pedig a vélelmet illeti, mi szerint megfelel az amerikai jogszabály az európainak, én aggódom, mert például én magam megkérdeztem a bizottságtól annak idején, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a Safe Harbor esetében, ahol a bíróság a, ezt a vélelmet megdöntötte, ők is megdöntsék. Ugye portugál cégek vonatkozásában ugye mi adatvédelmi biztosunk adott egy listát, tehát van egy, van egy vélelem, az amerikaiak mellett, ami egyébként egy zavaró vélelem. Eh, Köszönöm. Én teljes mértékben egyetértek azzal, amit az előzőek, előző hozzászólók elmondtak, különös tekintettel arra, hogy az elvégzett munka az, az, az tetszik, tehát azzal meg vagyok elégedve. De a kérdésem az, hogyan lehet működésre képessé tenni ezeket a megállapodásokat és a jogorvoslatot beépíteni a rendszerbe oly módon, hogy az összes európai polgár élvezhetni tudja a magánélethez való jogait ugyanolyan módon, ahogy az amerikai polgárok tudják, és hogyan tudják megvédeni az európai hatóságok ezeket a jogokat, ahogy ezt az Európai Unió alapvető jogi kartája előírja. mert nyilvánvaló, hogy az amerikai aspektusok a Safe harbor nem voltak érvényesek. Ugyanez a doktrina, amit általánosságban alkalmaznak, ez a jogorvoslat, amely az európaiak magánélethez való jogát védi az e- amerikai hatóságok ellen, ez valami olyasmi, amit a mi tárgyalóink nyilván el akartak érni az amerikaiaknál, amikor tárgyaltak, de erre a megállapodásra nem fog, nem erre a megállapodásra fog vonatkozni, hanem általános jellegű. Jól mondom el. Uh, Köszönöm, egyetértek mindenkivel. Egyetértek mindenkivel, aki azt mondta, hogy be kell tartani a szerződéseket és a kartát. Ugyanakkor ahhoz is, azokhoz is csatlakoztak, akik azt mondják, hogy a bizottság igazolja írásban azt, amit a megállapodást. Remélem, hogy 10, 10 percet adnak a tolmácsok is pluszba, és ezért ezt arra használnánk föl, hogy megadjuk a lehetőséget a bizottságnak, illetve Butarelli úrnak egy rövid felszólalás erejéig, illetve a parlamenti jogi szolgálat, ők nem akarnak, jó, akkor csak Buterelli úr és az bizottság kaphatnak még eh, szót, eh, hogy válaszoljanak ezekre a konkrét dolgokra. Kezdem a bizottsággal, és Buterelli úr eh, fogja befejezni. Faneszka úr. Comenzar por última pregunta. La respuesta mi es sí, confirmar. Nem kezdem az utolsó kérdéssel, és erre a kérdésem a válaszom az, hogy igen. Tehát López Aguilar válaszára azt mondom, hogy igen. A, tehát a kérdésre a válasz No, e, Okay, no, let me, I think that the most important... Os, hadd mondjuk el, hogy e, a legfontosabb kérdés... Explain again. For in our understanding European ahogy az Európai Bizottság ezt értelmezi, az 5.3-as cikk nem biztosít tömeges engedélyezési lehetőséget. Ez csak egy feltételezés, a megfelelés feltételezése nem automatikus, hanem minősített esetben lép életbe, és attól függ, hogy effektíven végrehajtja az Egyesült Államok ezt a megállapodást, és konkrétan végrehajtja azokat a cikkeket, amelyek az egyének jogaira vonatkoznak. Tehát nem egy általános rendelkezésről van szó, hanem esetről esetre alkalmazandó ez. A keretmegállapodás az nem önmagában áll és szabályozza az adatcserét, hanem kiegészíti a már meglévő egyéb szabályokat tehát megvan az adatátadási jogalapja, plusz ez a keret megállapodás, és így lehet megadni a szükséges védelmet, a védelmi szintet. Ezt a feltételezést vissza lehet utasítani, hogyha nem garantálják az a magánszemélyek jogait. Akkor az adatvédelmi hatóságaink egyébként monitorozni tudják az ilyen állításokat, tehát hogy valóban ez az igazság vagy sem ami pedig, hogyha a magánszemélyek jogait illeti, ha ez nem működik hatékonyan, akkor fel fogjuk függeszteni a megállapodást. Mikrofonon kívüli közbeszólás, amit nem hallunk, ez az ön véleménye, elnézést mondja a bizottság képviselője. Végül pedig a PNR megállapodásról. Itt van egy preambulum bekezdés a keret megállapodásban, amely világosan megfogalmazza, hogy a jogorvoslati lehetőség a PNR-re és a másikra is vonatkozik mindenre vonatkozik. Ezt meg tudom mutatni a szöveget önöknek később, hogyha van idejük, és az Európai Bizottság vállalja a következményeket. Talán a hét végéig az el tudja küldeni ezt az információt írásban, Fonszeka úr, ez elfogadható önnek? Jó, köszönöm szépen. Válasz. Szeretnék a titkársággal egyeztetni, de természetesen a válaszokat el tudjuk juttatni önökhöz. Please. Butarelli úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy perc, egy percben fogok szólni. Hadd mondjam azt, hogy számomra kevésbé fontos most azt megállapítani, hogy ez a megállapodás milyen mértékben biztosít egyenlő, hasonló vagy összehasonlítható feltételeket, mert az biztos, hogy legalább feltételezni fogjuk a megfelelést. Feltételezni fogjuk a megfelelést. A problémám az inkább azzal van, hogy a horizontális megközelítésnek milyen hatásai lesznek. Ennek megvannak az előnyei és a hátrányai. Előnye, hogy következetesek vagyunk, de aztán van egy-két pont, amit tisztázni kellene. Mi a kapcsolat a megállapodás, illetve a jövőbeni jogalapok között. Egyébként elérhető a véleménye honlapunkon, úgyhogy ösztönözném a tárgyaló feleket, hogy ezt olvassák el, és mindenképpen fogalmazzák meg, hogy a jövőbeni jogalapok is meg kell, hogy feleljenek ennek a keretmegállapodásnak, ha pedig nem, akkor az első az érvényes. Ennek a megállapodásnak átfogó és horizontális jellege van. 30 másodpercben négy dolgot mondanék. Először is a megállapodás a tagállamok által átküldött adatokra is vonatkozik, nem csak az EU által átküldött adatokra. Második dolog, van egy olyan rendelkezés a megállapodásban, amely megfogalmazza, hogy milyen mértékben lehetnek relevánsak ezek az adat átvitelek a nemzetbiztonsági ügynökségek esetén. Ez egy fontos, egy piros zászló az EU számára. Harmadik dolog, és ugyanebbe az irányba haladok, a megállapodás az nem csak adatmegosztás, illetve adatcserére vonatkozik a bűnüldözési szervek között, hanem magán személyek is az illetékes hatóságok felé, magánszemélyek által küldött adatokra is vonatkozik, az utolsó pedig a kompetens hatóságok kategóriája annyira széles körű átfogó, hogy ide mindenképpen betartozhatnak az ügyészi hivatalok, a bűnöldöző szervek, tehát nem csak az EU-s adminisztratív hivatalok és a rendőri erők. Ez az én véleményem szerint megerősíti azt, hogy szükséges lenne tisztázni ezeket a pontokat, mert szerintem a horizontális megalapodás gondolata üdvözlendő, de ahogy mondtam én az elején, magas szintű standardokat kell bevezetni. Köszönöm Butarelli úr, mondja az elnök. Sophie kért szót, kérlek legyél rövid. the presentation of Mr. Fonseca. Nem akarom írásban Fonseca úr ilyen e, állásfoglalását, hanem e, mást akarok. Úgyhogy a kérdésem az inkább az, hogy minden kérdést gyűjtsünk össze írásban, amit a kollégák szeretnének feltenni, és a hétvégéig várjuk a választ. Mert hogyha gyakorlatilag még a tények nincsenek meg a bizottságnak, akkor az eléggé agályos. írásos értékelést kérnénk, tehát péntekig. Jó, akkor itt a titkársággal ezt egyeztetni fogjuk, de tényleg segítene. Nem halljuk sajnos a mikrofon nélküli bekiabálásokat, tehát összegyűjtik először a kérdéseket, és nyilván utána az is jó lenne, hogyha tényleg megkapnánk a, a reakciókat írásban. Úgyhogy ezt én személyesen próbálom intézni. Ján utolsó szó jogán. Köszönöm szépen, mint jelentéstevő eh, holnapra várom a koordinátorokat egy megbeszélésre, ahol azt gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha tényleg részt tudna venni újra a bizottság is, hogy eh, tovább behessünk, és tisztázhassuk azokat a még, hát nem igazán meggyőző eh, kijelentéseket az 5 per 3-as cikkre vonatkozóan. Nekem is személyesen nagyon sok kérdésem van a jogi szolgálat felé is, illetve a hát tőlük származóan is van még kérdés. És a tagállamok lehetőségét és az EU lehetőségét most gyakorlatilag a korlátozásokra és rá vonatkozóan úgy tűnik, hogy tehát az adat továbbítás vonatkozásában korlátozásokat vezetnének be, és a biztosítékok számát is korlátoznák, és ez nem jó. Tehát ezt nyomon kell követni, tisztázni kell ezeket a kérdéseket, és akkor holnap tartanánk a koordinátorokkal egy ülést, és én is írásban kérek további tisztázást a jogi állásfoglalásra gondolok itt, és ez fontos, mert akkor mindenki világosan látna, mindent, ugye mindenki próbál jogilag is érvelni, de csak akkor fogunk tudni erre visszatérni, hogyha minden aggályt sikerül tisztázni. Jó. Tehát akkor a koordinátori ülés gyakorlatilag a következő lépés lesz, a következő felvonás itt a munkánkban. És aztán megvárjuk, hogy a bizottságtól is mit kapunk írásban. Jó, Kilenckor találkozunk holnap reggel. Köszönöm szépen, kollégák!